Right, good afternoon, everybody. Um, Üdvözlök mindenkit! Folytassuk a munkát, ugyanis így eh, sok időnk lesz, vagy több időnk lesz a kérdésekre. Almunia biztos urat szeretném üdvözölni elsőként. Az egyik eh, szokásos látogatásán van jelen körünkben. Az egyik elmúlt alkalommal október 5-én találkoztunk a biztos úrral, az átmeneti válság állami támogatások témájában volt egy nyilvános meghallgatás. Most ismét itt van körünkben, és beszámol a 2011-es bizottsági munkaprogram 12 percben. Köszönöm szépen, Sharon, a meghívást a szakbizottsághoz, és szeretnék beszámolni arról, hogy én hogyan látom a verseny politika területén a jövő évi munkánkat. Előre bocsátanám, hogyha jól tudom, holnap önök elfogadják a 2009-es éves versenypolitikai jelentésről az állásfoglalásukat, úgyhogy először is szeretnék hangot adni elégedettségemnek, hogy milyen kiváló munkát végeztek, különösen a jelentéstevő Epping úr. Először is szeretnék szólni a 2011-es munkaprogramunkról, azon belül is a kartel politikával kezdeném. Ez központi helyet képvisel a szabálysértések elleni tevékenységünkben. És a nehéz idő közepette ez még inkább egy fontos téma, hiszen rendkívül károsak az ilyen gyakorlatok. Hat döntést hoztunk az elmúlt időszakban, az idén. Az egyik egy 12 légitársaság kapcsolatos ügy volt, ahol is 800 millió eurós büntetést rottunk ki. 2011-ben remélhetőleg önök továbbra is támogatnak minket az irányainkban. A tetemes bírságok bizonyos vitát váltottak ki, úgyhogy szeretném megismételni az elvünket, ami szerint a büntetésnek elég magasnak kell lenni ahhoz, hogy elrettentse a verseny ellenes magatartást, ugyanakkor nem szabad, hogy túl magas legyen a vállalatok számára, és az idén olyan politikát fogadtunk el, ami a lehetővé teszi, hogy a legnagyobb esetekben az esetleg nem fizetési képességet kezelni tudjuk. Ami pedig a trösztellenes tevékenységet vagy gyakorlatot illetik, itt hasonló, illetve ugyanazon alap célokat kívánunk folytatni jövőre, mint idén. Nem engedhetjük meg a magán jellegű akadályokat a verseny előtt, és biztosítanunk kell, hogy a legjobb termékeket a legjobb áron értékesítsék a vállalatok. A legfontosabb tevékenységünk a döntő fontosságú ágazatokban, így az informatikában, energia, távközlés, fizetési rendszerek területén, területére összpontosít. Fontos a versenyt az informatikai szektorban feltartani, fenntartani, hiszen ez rendkívül fontos az egész eh, gazdaság eh, dinamikája szempontjából. Eh, le kell szögeznem, hogy a Google vizsgálat esetében folytatott formális eljárás nem azt jelenti, hogy itt feltétlenül probléma van, egyelőre még túlságosan korai lenne következtetéseket levonni. Az összes résztvevő számára, az innovatív és a kisebbek számára is meg kell őrizni a versenyt. Az energia területén 2007-ben egy ágazati vizsgálatot zárt le a bizottság, megvizsgáltuk a trösztellenes tevékenységeket, és arra törekedtünk, hogy a nemzeti piacok megnyíljanak a verseny előtt, alternatívákat kínálva. Két döntést is eh, kiadtunk eh, a strukturális jogorvoslatok eh, esetében, illetve az ágazat monitorozására vonatkozóan. Ugyanez a logika érvényesül a távközlés esetén is, a az esetleges piaci kiszorításokkal szemben kívántunk fellépni a vizsgálatok során elsősorban Lengyelország és Szlovákia esetében, és említenék még néhány esetet a fizetési rendszerek területéről, és a Mastercard megállapodást követően 2007-ben megvizsgáltuk a Visa Europe által kínált kötelezettségvállalást is, és ezzel párhuzamosan megkezdtük Barnier biztos úrral a szabályozói oldalon is a munkát, annak érdekében, hogy kiteljesedjen az egységes európai fizetési térség. Számos egyéb eset is volt még, ahol a szabályozás és a verseny párhuzamosan zajlik. A kartel és a trösztellenes esetek mellett úgy gondolom, hogy a vizsgálatok lefolytatásának módja is nagyon fontos, és teljes mértékben tiszteletben kell tartani minden esetben az érintett vállalatok jogorvoslathoz való védelmét. Meggyőződésünk, hogy a rendszer már megfelelő biztosítékokat tartalmaz, de nyilvános konzultációkat folytattunk az év során ezen a területen is, és arra törekszünk, hogy a rendszert folyamatosan továbbfejlesszük, 2011-ben a trösztellenes eljárások esetében bevezetjük a legjobb gyakorlatokat. A fúziók ellenőrzésére rátérve az EU verseny joga bizonyos fegyelmet ír elő a vállalatok számára a globális verseny tekintetében. Azt szeretnénk, hogyha az európai vállalatok vezető szerepet játszanának a világpiacon, de a belső piacon is a versenyben. Az idei év során a recesszió befolyásolta a fúziós tevékenységet, kb. 260 esetről kaptunk értesítést, és további növekedések várhatók a tavalyi évre vonatkozóan, és ugyanezen kritériumok mellett fogunk működni. Öt második szakaszú fúziós vizsgálat folyik, vagy folyt 2010-ben a az Olympic Agent ügyet 2010. januárjában lezártuk. Az állami támogatásokkal foglalkoztunk az előző itt jártam alkalmával, a nyilvános meghallgatás alkalmával. Azt vizsgáltuk, hogy a válság következtében az állami támogatások a pénzügyi és a nem pénzügyi szektorban hogyan alakultak és a pontozó tábla szerint a legnagyobb támogatás a pénzügyi ágazatban történt. A 2009-es jelentésünkben arra kértek minket, hogy az intézkedéseink hatását vizsgáljuk meg. Ezt én is osztottam. És a szakbizottsági meghallgatás követően a szolgálatomtól megkértem, hogy a pénzügyi ágazat támogatásával kapcsolatos intézkedéseket vizsgálják meg. A 2011-es év elejére várható ennek az eredménye. Ez egy szükséges vizsgálat, mert tulajdonképpen az illetékesség itt nemzeti kormányoké. Ugyanakkor viszont egy a verseny jogi szabályok szerinti benchmarkhoz képest kell mérni az állami támogatásokat. A hatékonyságot ugye nemzeti szinten vizsgálják, de mi magunk is megteszünk minden tőlünk telhetőt, mint ahogy ezt az előző alkalommal tőlem kérték. Ami pedig a ideiglenes keretet illeti az állami támogatások esetében, ezt a válság esetén vettük be, és nyilvánvalóan egy átmeneti ideiglenes rendszer nem tarthat örökké. Most eh, fokozatosan vissza kéne térnünk a normál piaci működésre. Fokozatosan, mert eh, mint ahogy már Oliren kollégám tegnap elmondta az őszi előrejelzések alapján, hogy eh, amíg eh, a bizonytalanság még fennáll, különösen a pénzügyi és munkaerőpiacon, azért eh, van szükség a fokozatosságra. Meg kell vizsgálnunk, hogy a költségvetési konszolidációs törekvésekre hogyan reagálnak a piacok, a vállalatok, különösen az euróövezetben, a kollégium várhatóan holnap javasolja majd bizonyos átmeneti intézkedések meghosszabbítását 2011-ben. Igyekszünk a vállalatokat abban támogatni, hogy innovációs tevékenységeket és az exportot is folytassák a nehéz idők ellenére. A piaci feltételektől függően a normál állami támogatási rendszerre feltehetőleg 2012. január 1-től tudunk visszatérni. Tehát 2011-ben további lehetőségünk lesz majd a normál helyzetre való visszatérésre vonatkozó javaslatai megvitatására. A 2011-es munkaprogramunk további kezdeményezéseket is meghatároz az én tárcámon belül, ide értve a trösztellenes kártérítés számszerűsítését, egy sor fellépést az állami támogatások területén, valamint iránymutatásokat az emissziókereskedési rendszer tekintetében, a tengeri szállítás, a hajógyártás területén. A rövid beszámolomban három kezdeményezést szeretnénk most konkrétan kiemelni, amit 2011-re fogadunk majd el. Az első az általános vagy közérdekű szolgáltatások területén, amire vonatkozóan a következő hetekben fogadja el az intézkedéseket majd a bizottság, és a kollektív jogorvoslatra is kezdeményezést tettünk. 2005-ben a bizottság elfogadott egy intézkedés csomagot, ami további jogbiztonságot hivatott teremteni a közérdekű szolgáltatások területén jövőre. Felülvizsgáljuk majd ezt a csomagot, annak érdekében, hogy tovább fejleszthessük a szabályokat. A felülvizsgálatot a tagállami jelentésekre alapozzuk, valamint a tavaly szeptemberben lezárult nyilvános konzultációra. Először is azt szeretném leszögezni, hogy mi a különbség a közérdekű szolgáltatások és az általános gazdasági érdekű szolgáltatások között, és hogy egy állami szolgáltatás mikor minősül állami támogatásnak. Mielőtt a kollégium megfelelően döntést hoz, értékelő jelentést fogunk küldeni a parlamentnek, illetve a többi EU-s intézménynek és a tagállamoknak, remélhetőleg a jövő év elején. És egy további kezdeményezés a horizontális együttműködési szabályokkal kapcsolatos. Ezeket is felül fogjuk vizsgálni. Erről múlt héten már szó volt. A két eleme ennek a szabvány meghatározás, illetve az információ csere, aminek meg kell felelnie a versenyszabályoknak, tehát méltányosnak, tisztességesnek és átláthatónak kell lenni az ügy a fogyasztók legjobb érdekét szolgálva. Az új iránymutatókat még az év vége előtt elfogadhatjuk. Végezetül pedig a magánjogi jogérvényesítésre rátérve, Reding és Dali kollégáim közösen egy tájékoztatást adtunk a kollégiumnak, felvázoltuk a kezdeményezés elveit, amikor is biztosítanunk kell, meg kell védenünk az állampolgárok jogorvoshoz való jogát, ugyanakkor el kell kerülnünk a az eljárás beli visszaéléseket. Elsőként egy nyilvános konzultációra is sor került, és hogyha minden a terv szerint halad, akkor a bizottság a az együttes jogorvoslatra vonatkozóan elfogad egy közös európai megközelítést 2011-ben, és ezt később majd a trösztellenes kártérítési eljárásokra vonatkozó javaslat követi majd. Én biztosíthatom önöket, hogy az Európai Parlament mindenféleképpen teljes körűen részt fog venni a szokásos jogalkotási eljárásban, és továbbra is számítunk a támogatásukra ezen kezdeményezésekhez. Köszönöm szépen, biztos úr! mondja az elnök asszony, és akkor a következő kértek szót. Mindjárt felolvasom a listát. Javasolnám, hogy egy, egy kérdés, egy válasz. Minél rövidebb le fogják a kérdéseket, és akkor konkrét válaszokat hallhatunk. Uh, Andreas Schwab, uh, Ramon Tremosa, Sophie Intveld, Werner Langen, Philippe Lambert, Vicky Ford, Antolin Sanchez, Prozedo. Anybody else want to come in? Valaki más szeretne még kérdéseket feltenni, az most incsen, akkor lehet kezdeni, József. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy elhangzott már korábban, mindig betartottuk a játékszabályokat. Almónia biztossal sokkal inkább, mint az alelnökkel. Novemberben különböző nyilatkozatokat tett arra vonatkozóan, hogy megkérdőjelezte a spanyol kapacitásokat. A Spanyolország nem tudja meglépni azt, ami szükséges, tehát alternatív B-tervet kell elkészíteni. És a következő nap a spanyol miniszterelnök azt kérte, hogy ön fogalmazza meg világosabban az álláspontját, és most hallottuk a spanyol kormány elnökségétől eh, a nyilatkozatot, és ezt a rekord kockázati felárat, a 300 bázispontos kockázati felárat hallottuk, és azt a javaslatot is, hogy magánbefektetők vegyenek eh, részt a mentő csomagban. A belső piac helyzete, az euró helyzete azt hiszem mindannyiunkat elgondolkodtat. Állandóan felmerülnek ugyanazok a problémák. Ez a szakbizottság szeretne úgy működni, nem úgy, mint a Titanicon a zenekar, amely még a hajós ügyedése közben is játszott. Nem, a biztos úr azt mondja, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mi volt a kérdés. A kérdést megismétlem, mondja a képviselő úr. Mi a véleménye Spanyolország kapacitásáról? Tudja-e, be tudja-e tartani a kötelező szabályokat, vagy ha nem, akkor van-e B-tervük? És mi a véleménye arról, hogy ez a kockázati felel 300 bázispontra emelkedett? Ez vajon összefüggésben van Merkel asszony tervével? arra vonatkozóan, hogy a magánbefektetőket be akarja vonni a mentőcsomagokba? Nos, hangzik a válasz. Először is mindannyiunknak komoly figyelemmel kell követni a piacok alakulását, ezt mindannyian aggodalommal figyeltük egyébként az elmúlt napokban. Óvatosnak kell lennünk, a különböző nyilatkozattételek esetében is, amikor a piacok állapotáról szólunk, szerintem mindenkinek világosan kell fogalmazni, és mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy az egyes üzenetek és közlemények milyen hatással lehetnek. Továbbra is az eddigi döntéseinket kellene követnünk, tehát meghatároztuk, hogy milyen lépéseket teszünk egy adott helyzetben. Én megismétlem még egyszer, hogy a spanyol kormány pontosan azt, azt teszi, amit elvárnak tőle, tehát a fiskális konszolidációt hajtja végre, a pénzügyi rendszer reformját viszi keresztül, különösképpen a takarékbankok rendszerére összpontosítanak, a munkaerőpiaci helyzet pedig javul. A spanyol miniszterelnök szombaton is megismételte azt, hogy a nyugdíjrendszer reformját is keresztül viszik annak érdekében, hogy a konszolidációhoz hozzájáruljon. És így tudják az államadóságot csökkenteni. Tehát megcsinálja a spanyol kormány a házi feladatát, azt hiszem komolyan elkötelezetten láttak neki ennek a munkának, és ezért megérdemlik a támogatásunkat az országon belül, illetve az országon kívül is. A gazdasági miniszterek a hétvégi találkozójukon egyetértettek, és elhangzott, hogy nagyon remélik, hogy a spanyol társadalom ugyanígy támogatni fogja a kormányt az erőfeszítéseiben. Meg kell védeni az eurót a támadásoktól, és megfelelően kell most cselekedni az ÖKOFIN, az euró eurozóna tagállamok csoportja, az Európai Központi Bank mind együttműködik, mindannyian azért dolgozunk, hogy javítsuk az, a gazdaság és monetáris unió működését, és hogy rendezzük a görög, illetve az ír problémákat, helyzetet, tehát hogy segítséget nyújtsunk, és hogy javítsuk a pénzügyi tevékenységek szabályozását is, hiszen ezeket eddig nem ellenőrizte megfelelően senki. Az Európai Parlament is megteszi a tőle telhetőt annak érdekében, hogy ezek a jogszabályok minél előbb meglegyenek, tehát azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól együtt dolgozik. Köszönöm. András Schwab. Frau Vorsitzende. Elnök asszony, biztos úr, szeretnék nyomatékosan gratulálni önnek ahhoz, hogy eh, a formális eh, kartel eh, ügyet elkezdte a Google-el szemben. A parlament már ezt jó ideje követelte. Ahogy ön is mondta, itt nincs egy előzetes elítélés, hanem azt szeretnénk tudni, hogy valóban igaz ez, amit sejtettünk, hogy, hogy a kereső funkciója a Google-nek bizonyos elemeket nem vesz figyelembe, amit figyelembe kellene vennie, és abszolút érdekel, hogy hogyan sikerül tisztázni ezt a kérdést majd. És úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni valóban ezt a kereső funkciót. Hiszen ezzel tartozunk az állampolgárainknak, hiszen nem értik azt, hogy milyen fajta funkciói vannak a Google keresőjének, de majd meglátjuk, hogy mi történik itt. Amit már eddig is láttunk, és azt is üdvözlöm, amit kettes pont alatt elmondott a klímakartát illetően, vagyis úgy gondolom, hogy tényleg magasnak kell lennie a szankcióknak ahhoz, hogy elrettentőek legyenek, de nem szabad, hogy túlságosan magasak legyenek ezek a szankciók, mert így esetlegesen gazdasági nehézségbe kerülhetnek a cégek. Ezzel egyetértek, és a politikája, ezt a politikát a parlament mindig is támogatta, de én azt kérdezném, hogy miért olyan nehéz az Európai Bizottság számára az, hogy ezt a teljesen józan elvet átönteni jogi formába, és akkor legalább lenne egyfajta jogi biztonság ezen a területen, lennének iránymutatások, illetve lehetne egy rendelet is arról, hogy mit szeretne a bizottság. A második, amit szeretnék elmondani, illetve kérdezni szeretnék, Ön beszélt a zöld könyvről, az új konzultációs folyamatról, a csoportos keresetek esetében. Én nem hiszem, hogy az Európai Bizottság feladta volna az eredeti tervet, és most egy új megoldást keresne, amely lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók összeállhassanak, hanem mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy elkerüljék az amerikai formákat itt Európában. Úgy gondolom, hogy hogy el kell kerülni ezt a fajta amerikai megközelítést Európában. clarification. Köszönöm szépen, Schwab úr. Egy valamit tisztázzunk. Tehát ugye formálisan már megnyitottuk ezt, ezt az eljárást. Nem kartel eljárás, hanem antitrust eljárásról van szó, azért van itt egy kis különbség. Azt hiszem mindenki emlékszik itt a szakbizottságban arra, hogy mi történt az év elején. Három panaszt kaptunk, amelyek részben utaltak a keresőmotorok működésére, részben pedig a hirdetési rendszer működésére, amely ugye ide kapcsolódik. És elemeztük ezeket a panaszokat, szoros kapcsolatban álltunk a Google-el. El kell, hogy mondjam, hogy együttműködtek velünk, nagyon sok információt a rendelkezésünkre bocsátottak, és mi megvizsgáltuk ezeket az információkat. Végül pedig azt a következtetést vontuk le, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján nem vagyunk abban a helyzetben, hogy elutasíthassuk ezeket a panaszokat. Tehát további vizsgálatokra van szükség. És szerintem mindenki jobban jár, hogyha egy hivatalos eljárást nyitunk meg, és nem pedig folytatjuk, nem folytatjuk ezeket az informális lépéseket. A Google nagyon pozitívan reagált erre az eljárásra. Ismét elmondták, hogy együtt kívánnak velünk működni, tehát remélem, hogy így sikerül megoldani a problémákat. Nem tudom így előre megjósolni a vizsgálatok eredményeit, de azt el tudom mondani önök előtt és az állampolgárok előtt is, hogy ugye mindenki sokat használja a Google-t minden nap, tehát hogy végigvisszük ezeket a vizsgálatokat, és be fogjuk jelenteni, hogy minden rendben van-e, vagy vannak problémák. Ha vannak problémák, akkor meghozzuk a megfelelő döntéseket, ha versenyjogi szempontból nincs gond, akkor ezt is kinyilvánítjuk. Végül pedig a bírságokkal kapcsolatban egyetértek, elég magas bírságokat kell kiszabni annak érdekében, hogy ezeknek meglegyen az elrettentő ereje, viszont a jogbiztonsággal kapcsolatban is egyetértek, ugye most a rendszerben be van építve a jogbiztonság, hiszen megvan a jogalap tehát jogalapunk van arra, hogy kiszabjuk ezeket a bírságokat kartel vagy antitröszt ügyekben. Az útmutatónkat már kiadtuk a bírságokkal kapcsolatban, a pénzbüntetésekkel kapcsolatban. Arról, hogy ugye hogy lehet eldönteni, hogyha jogsértés történik, hogy milyen szintű bírságot kell alkalmazni. Ezek az útmutatások teljesen nyilvánosak mindenki számára és a mi véleményünk szerint ezeknek a lehető legszigorúbbaknak kell lenni. Mi megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, hogy mindig szigorúan járjunk el, de ahogy már mondtam, mindig a bírósági az utolsó szó. Tehát mi kiszabjuk a büntetést minden egyes alkalommal, hogyha mondjuk az egyik fél a bíróság véleményét kéri, akkor a bírósági az utolsó szó. Tehát a rendszer így működik, nagyon jól védett rendszer ez jogi szempontból. Tehát a jogbiztonság az megvan. Szerintem jó az a rendszer. Vannak, akik azt mondják, hogy mivel az emberi jogi egyezményt, ugye a Strasburgi Egyezményt ide be, be fogjuk építeni a jogi keretek közé, ez majd változásokat fog eredményezni, de én nem értek ezzel egyet. Szerintem úgy tudjuk beintegrálni ezeket az új elemeket, hogy fenntartjuk a régi rendszert, az administratív rendszert, és fenntartjuk a bírságokra vonatkozó, a büntetésekre vonatkozó politikát is. És elégedetten mondhatom, hogy eddig a bírósági döntések minket igazoltak vissza. De természetesen tiszteletben tartjuk mindig a bíróság munkáját. Ami pedig a a csoportos jogorvoslati kereseteket illeti. Ugye itt volt az első meghallgatás a parlamentben januárban, és már bejelentettük azóta, van három biztos, ugye, aki ezekkel az eljárásokkal foglalkozik, Vivian Redding, mert ugye az igazságügyi biztos, John Daly, azért, mert ő a fogyasztóvédelmi biztos, és természetesen jó magam, mert én a versenyjoggal foglalkozom. Mi bejelentettük hárman a parlamentnek, hogy a biztosok testületétől szeretnénk egy olyan megállapodást látni, amelyet mindenki aláír, amelyben mindenki elfogadja, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, és hogy szükség van arra, hogy jobban koordináljuk az európai szintű lépéseket. Szükségünk van egy koherens megközelítésre azért, mert ezek az eljárások, ezeket az eljárásokat nemzeti szinten dolgozzák ki. Különbözőek a hagyományok, különbözőek a módszertanok, és most már ott tartunk, hogy a testeti szintű vita megvolt, most a konzultációt indítottuk el, és a konzultáció képpen születik majd meg a végső álláspontunk. Tehát a biztosok testülete a kollektív jogorvoslat témájában megfogalmazza az álláspontját. Amint ez meg lesz, akkor én el fog jönni ide a parlamentbe is, és a kezdeményezésről beszámolok, amelyet a magánjogi jogérvényesítés témájában teszünk. Együttdöntési kezdeményezésről van szó, tehát közös lesz a jogszabályalkotási munka. Egyelőre még a részletekről nem tudok beszámolni, de arra számíthatnak, hogy én nagyon komolyan elkötelezett vagyok, a visszaéléseket el kell kerülni. Mindenki tudja, hogy melyek, milyen rendszerekben vannak ilyen visszaélések. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Remó következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, kedves biztos úr! Üdvözlöm a szakbizottságban, üdvözlöm a parlamentben, néhány rövid kérdést hadd tegyek fel önnek. A banki, átszer, bankok átszer, átszervezési ö, tervéről Spanyolországban. Ö, Palacio úr, az egyik takarékbank elnöke azt mondta nemrégiben, hogy bizonyos takarékbankok közpénzeket használnak fel arra, hogy a saját dolgozóik munkabérét kifizessék, és ezeket a pénzeket nem hitelnyújtásra használják. Itt tisztességtelen versenyről van szó, a pénzintézetek tisztességtelen versenyt folytatnak. Kérdezem a véleményét. A másik kérdésem, vannak olyan takarék bankok, amelyek ebből a mentőcsomagból kaptak pénzt. Kacsa de Catalunya az egyik bank, amely 4,5%-os támogatást kapott, és kérdezem, hogy mi van azokkal az intézményekkel, amelyek nem kaptak ilyen támogatást, ők mit tudnak nyújtani az ügyfeleiknek? Ez is vajon tisztességtelen versenykérdés lenne? Mi a véleménye? Köszönöm szépen, Tremorsa úr, mondja Almonia biztos úr. Gratulálok az ön pártjának a választási eredményeihez Katalóniában múlt vasárnap. Azt hiszem, hogy a pénzügyi intézmények csak akkor tudnak hitelt nyújtani, hogyha a dolgozóikat is kifizetik, hiszen dolgozók nélkül nem tudnak hitelt nyújtani az ügyfeleknek. Úgyhogy szerintem itt nincs ellentmondás. A engedélyezett támogatások, amelyeket a pénzintézetek megkapnak, közpénzeket is tartalmaznak, és a szabályok mindig nagyon világosan leírják, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és mi az, amit nem. Itt vagy a nemzeti programok szabályait kell figyelembe venni, vagy az egyedi engedélyeket, amelyeket egy adott pénzintézet megkap, és ezeket természetesen a bizottság és a helyi felügyeleti testületek is szoros figyelemmel kísérik. Tehát itt előfordul, hogy a betéteket figyeljük, vagy azt, hogy milyen mennyire tudnak likviditást biztosítani, vagy a úgymond a mérgező eszközöket mennyire tudjuk lekötni, és így tovább. Tehát más módszerek Más módszereket alkalmazhatunk egyes esetekben, de mondom még egyszer, hogy megvannak a nemzeti programok, és hogyha szükséges, akkor külön programok is készülnek, külön tervek. De minden programnak, minden tervnek meg kell felelni a szabályoknak, és mindent az Európai Bizottságnak kell jóvá hagyni. 2008-2009-ben. És ugyanebben a szellemben fogjuk folytatni a munkánkat előfordul, hogy könnyű eldönteni, hogy egy adott támogatás kompatibilise vagy sem a szabályokkal, máskor nehéz, és elég bonyolult eszmecseréről van szó, nem titok, hogy egyes esetekben a pénzintézetekkel részletes tárgyalásokat folytattunk. Volt egy ismert eset Németországban az egyik regionális bank esetében hosszadalmas vitát kellett folytatnunk 2009-ben, arról volt szó, hogy úgymond mérgező eszközöket tudjanak áttenni egy másik bankba, és nemrégiben kellett megnyitnunk néhány héttel ezelőtt az eljárást még egyszer. A szövetségi szintű hatóságokon keresztül egészen a helyi hatóságokig, a bank tisztviselőkig próbáltunk mindenkivel tárgyalni annak érdekében, hogy egy új szerkezetváltási tervhez eljussunk, amelyet aztán februárban tudnak benyújtani. Tehát hol könnyű, hol nehéz a helyzet. A spanyol pénzintézetek esetében szintén nem lesz könnyű a helyzet, a kormánynak nincs könnyű dolga. Benyújtották a terveket, persze ezekről mondhatjuk, hogy hát majd meg fogják sérteni úgyis a szabályokat, és így tovább, de egyelőre a spanyol hatóságok döntöttek, és a spanyol hatóságok döntései vonatkoznak ezekre a pénzintézetekre, Hogyha egyéni terveket hoznak, akkor az Európai Bizottság ezeket külön megvizsgálja. De a lényeg az egyelőre az, hogy a spanyol pénzügyi szektort támogassuk. Nagyon kevés probléma volt, és igen, aprócska problémák voltak ezek. Idáig. Tehát azt hiszem, ez különbözteti meg a spanyol helyzetet a többitől, hogy itt még egyelőre könnyen sikerült lépni, könnyen sikerült a problémákat megoldani. Köszönöm. Sophie Intvelet következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr a bevezetőt. El kell, hogy mondjam, ma nem volt túlságosan jó kedvem, de most sokkal vidámabb vagyok, hogy meghallgattam az ön terveit. Különösképpen azt a, arról a vizsgálatról hallottam örömmel, amelyet a Google ügyében indítottak, hiszen több eset is van, amely a Googlehez kapcsolódik. Fogalmazunk világosan, ez egy innovatív, csodás cég, amilyen még nem volt korábban, de az is igaz, hogy ez a ház is többször kifejezte az aggodalmát a domináns pozíciója miatt. Ennek a cégnek igen komoly pozíciói vannak. Én is szerveztem azt hiszem üléseket már négy évvel ezelőtt, mindegy, több alkalommal felmerült már ez. Több alkalommal kértük már azt, hogy az online reklámozás keresőmotorok témáját vizsgáljuk meg, és most újra elismételjük ezt a kérdést pontosan ebben a jelentésben, amelyről holnap reggel fogunk szavazni. Úgyhogy én pont ezen gondolkodtam, nem tudom, hogy most, tudom, hogy részleteket nem adhat, hiszen nem tudja, hogy mi lesz az ügynek a kimenetele, de azért mégis egy-két dolgot tisztázhatnánk. Először is megdöbbentett engem, hogy mennyire lassan történnek itt a dolgok. Önök először is csak akkor léptek, amikor befutottak a panaszok. Ezt az első panaszt 2010. februárjában nyújtották be, hát ez már 9-10 hónappal ezelőtt volt. És nagyon óvatosan járnak el, hogy jaj, hát még nincsenek, nincs elegendő tény, amelynek alapján mi véleményt nyilváníthatnánk, egy, nyilváníthatnánk egyelőre a panasz kapcsolatban járunk el. Hát, én nem tudom, ha 9-10 hónapjuk volt arra, hogy vizsgálódjanak, akkor szerintem legalábbis azt tudják, hogy miről szól ez az ügy. Tehát szeretném tudni, hogy mennyire mélyre a künök ásni az ügyben. Aztán a Google Double Click esetében ha jól tudom, akkor együttműködtek az FTC-vel az Amerikai Egyesült Államokban. És itt ugye európai cégek a panaszosok, de gondolom, hogy beszéltek amerikai kollégáikkal, versenyjogi kollégáikkal, és gondolom, nem tudom, hogy itt is együtt kívánnak-e működni ebben az ügyben. És még egyszer felteszem a kérdést, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e esetleg esetleg átfogóbban megvizsgálni ezt a helyzetet, az egész ágazatot megvizsgálni, nem csak ezt a konkrét panaszt, nem csak erre lesz szűkítve. Mert szükségünk van az olyan cégekre, mint a Google, de nagyon sürgős, hogy verseny bontakozzon ki ezen a területen. Hiszen a keresőmotorok és minden, ami a keresőmotorokhoz kapcsolódik, tulajdonképpen alapszükséglet lett, olyan, mint a víz meg az áramellátás. Szükségünk van ezekre a dolgokra, és nem tudjuk elfogadni, hogy egyetlen egy piaci szereplő ennyire domináns legyen, mint a Google, függetlenül attól, hogy mennyire csodálatos cég ez, persze az adat és az információ nyersanyag, hát nem fogadhatjuk el azt, hogy van egy cég, amelynek szinte kizárólagos joga van ezekhez a nyersanyagokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én megértem azt, hogy úgy véli, hogy lassan lépünk fel a panaszokkal kapcsolatban, vagy hogy nem azért lepünk fel, mert panaszon, nem azért, tudjuk, hogyan működik a Google, és ezért kezdünk el vizsgálatokat. Nem egyszerűek azért ennyire a dolgok. Nagyon egyszerű a Google-re kattintani, de nem olyan egyszerű teljes mértékben megérteni azt, hogy ha valamire klikkelünk, akkor miért kapunk egyfajta információt, másfajtát pedig nem kapunk. Nem vagyok szakértő ezen a területen, de elmondhatom önnek, hogy amikor meghallgatom a szakértőket, akkor egyáltalán nem egyszerű ez az egész helyzet. Nem egyszerű azt sem mondani, hogy most szabálysértés volt, és azt sem lehet eh, mondani, hogy nincsenek problémák és pontosan ezért kezdtük meg a vizsgálatokat. Rengeteg információt kaptunk, tényleg rengeteget, a különböző panaszosoktól, illetve a cégektől is. És most, hogy megnyitottuk a formálisan is most már az eljárást, még több információt kaptunk más felektől is, akik hajlandóak együttműködni velünk, legalábbis remélem hogy mennyire szeretnénk mélyre ásni ebben az esetben, hát egészen a legaljáig. De néha ez nem összeegyeztethető, ez az akarat azzal, hogy a legaljára ássunk, és hogy lezárjuk az esetet. Tehát mm, nagyon-nagyon nehéz eset lesz ez, az összes szükséges erőforrást már elkülönítettük, de nem ez az egyetlen esetünk. Vannak más potenciális problémák is, de ebben a szektorban az innovatív digitális világban a digitális aktivitások között ez egy fontos dolog. Tudjuk, hogy néhány versenyhivatal az Európai Unióban már megindított néhány vizsgálatot, előzetes vizsgálatot is, és ezeket az információkat is bekívánjuk gyűjteni. Kapcsolatban voltunk, és abban is maradunk az amerikai partnereinkkel, az FDC-vel, illetve a DOG-vel is, és persze tisztelben tartva a titoktartást, nem lehetünk olyanok, mint a Wikileaks, nem adhatjuk közre az információinkat. Remélhetőleg a Wikileaks nem fog megjelenni az én főigazgatásomon. So. <laughs> so all the Tehát minden együttműködés az örvendetes, de hogyha egy céggel szemben lépünk fel, akkor vannak olyan dolgok, amiket figyelembe kell vennünk, tiszteletben kell tartanunk. Lényegében osztom az ön aggájait. Ezek új szolgáltatások rendkívül hasznosak, rengeteg lehetőséget kínálnak, de ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, például a Google esetében, hogy mekkora a piaci részesedésük az EU-ban 90%-os az ő piaci részesedésük, és hát mindent meg kell tennünk, hogy nyomon kövessük ezt a vizsgálatot, amely ma indult meg. Köszönöm szépen, Langen úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr, először is szeretnék önnek gratulálni. Öt évvel azután, hogy főként öt évig egy versenypolitika a sajtónak irányult, most már egy igazi versenypolitikát hozott létre, ezért mindenképpen szeretnék önnek gratulálni, mert eh, amit eh, ön elér a versenypolitikában, azt, azt el lehet érni, akkor, hogyha az Európai Bizottság valóban eh, megfelel az illetékességednek, és valóban cselekszik is. Lenne egy kérdésem a pénzügyi segítségnyújtást, illetően a pénzügyi szektorban. Még emlékszem nagyon is arra, hogy Cruz, eh, Cruz asszony idején 24 órába telt, míg eh, a Benelux eh, bankok számára pénzügyi segítség megvalósult. Most megörökölt régebbi eseteket, például a Deutsche Landesbank esetét, hogy kíván ezzel szemben fellépni, hogy lehet elérni azt, hogy állami segítséget kapjanak a restruktúrálásra, az szerkezetváltásra a bankok? Én azt láttam, hogy az önök főigazgatóságáról ezen ezen belül egy szerkezetváltást akartak elérni a ö, német tartománybakok esetében. Nos, ezen kívül szeretném azt is tudni, hogy eh, a pénzügyi eh, piacon hogyan ítéli meg a pénzügyi eh, mentőcsomagok kivezetését. Köszönöm szépen, Langer úr! Hát hogyan bánnak én a tartományi bankokkal? Most három ilyen eset van három tartományi bankkal vannak tárgyalások. Mi arról döntöttünk, még korábban, még az előző ciklusban, tehát a Néli Cruz időszakban, a Baden-Württembergi tartományi bank esetében volt egy döntésünk, volt egy szerkezetváltási terv, és most még három más a Bajorországét, az Északi Tatományi Bank esetében, illetve a, illetve a nyugati tartományi bankok esetében tárgyalunk. Hogyha ezeket lezárjuk, hát elmondhatok annyit még miért miért bennék, hogy a három eset ez teljesen különböző. Vannak olyan elvek, amelyek hasonlóak egymáshoz, de mindegyik eset különbözik egymástól. A múlt héten Hamburgban jártam, és találkoztam az illetékes hatóságokkal, a tartományi hatóságokkal, és a Schleswig-Holsteini pénzügyi miniszter is ott volt, és beszéltünk erről a helyzetről. Más alkalmakkor találkoztam a bajor hatóságokkal is, és a föderális eh, hatóságokkal is eh, beszéltünk a Bajor eh, tartományi bankok átszervezéséről. Nagyon nehéz kérdések ezek, meg kell találni megfelelő szerkezetváltási tervet, és négy dolgot kérünk, az egyik az az, hogy legyen egy olyan terv, amely nem torzítja a versenyt, amely ez erre szigorúan szükség van, akkor, hogyha állampénzt alkalmaznak, ezen kívül a teher megosztásnak egyenlőnek kell lennie, a harmadsorban pedig a átszervezés után a banknak egy hosszú távon életképes banká kell válnia. Remélem, hogy sikeresek lesznek ezek a tárgyalások a bajor hatóságokkal, illetve a federális hatóságokkal. És ahogy mondtam, ezek nagyon nehéz esetek, és ezelőtt még volt egy döntés, májusban tavaly, de ezután a mérgező papírokat 77 milliárd euró értékben áttettük, és az kalkulációink szerint ez azt mutatja, hogy 3,4 milliárdos állami segítségre van szükség, és ez vissza fog menni további átszervezésre. Mi még nem kaptuk meg a kötelezettségvállalásokat sem, hogy vissza lehessen fizetni ezeket a nagy állami segítségeket. Nem kaptuk meg az, az átszervezési terveket és illetve azt sem, hogy lehetne kompenzálni ezeket az állami pénzeket. A legutóbbi találkozónkon az illetékes hatóságokkal, a miniszterek, Sajbli miniszterrel is találkoztam, a Rheinland-Pfalz illetékes miniszterével is találkoztam, és arról döntöttünk, hogy lesz egy, hat, egy határidő, február 15-ére be kell nyújtani az átszervezési terveket, és a német hatóságoknak elküldtük azt, hogy milyen elemeket kell belefoglalni ezekbe az átszervezési tervekbe, és remélhetőleg sikerül majd dűlőre jutni ezek után már. A lényeg az, hogy különböző tartományi bankokról van szó, nem magával a szektorral foglalkozunk, csak egyes bankokkal. Ezek külön tartományi bankok, és minden egyes ilyen tartományi bank különböző üzleti modellel rendelkezik. Nem minden banknak van ugyanaz az üzleti modellje. Vannak olyan üzleti modellek, amelyek véleményem szerint teljesen életképesek, és vannak olyanok is, amelyekhez változtatásra van szükség. Köszönöm szépen, Filip! Tisztelt biztos úr, üdvözlöm! Szeretnék a többi szektorral kapcsolatban is kérdést feltenni. Néhány dolgot már mondott ezzel kapcsolatban a pénzügyi szektort, illetően a múltat, illetően Ön is elmondta, hogy a külön segítségek a válság miatt létrejött segítségekkel kapcsolatban lesz majd egy külön jelentés 2011-ben az ön részéről. Úgy gondolom, hogy a jelentésnek figyelembe kell vennie a közvetlen segítségeket, illetve a visszafizetéseket is a bankok részéről, amit visszafizettek az állami kasszába. És a kérdés az az, hogy hogyan zajlik a visszafizetés, lesz-e valamilyen kedvezmény. Ami engem érdekelne, az az lenne, hogy elemezték-e a segítségnyújtási ciklust, illetve azt, hogy mit adtak a tagállamok. Ha jövőbe tekintünk, akkor a pénzügyi szektor, hogyha a verseny van szó, akkor nagyon nehéz helyzetben van. Egyrésztről sokkal erősebb koncentrációt eredményezett a válság, és ezen kívül a nagysága miatt vannak olyan intézmények is, amely, amelyek a saját szabályaikat próbálják a szektorra ráerőltetni. A probléma az az, hogy a tőzsde tevékenységet megkerülik, és egy saját piacot, egy belső piacot hoznak létre, és ezek a pénzügyi tevékenységeket még jobban központosítják ott. A kérdésem az az, hogy mit gondolnak arról, amit Bányi úr kíván majd tenni, milyen fajta intézkedéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy foglalkozhassunk a túlságosan nagy bankokkal, amelyek esetlegesen csődbe mehetnek, és amelyek a piacot akadályozzák. A második kérdésem az a versenyhez kötődik, ez egy rendkívül komplex terület. A pénzügyi ipar más iparágokkal verseng a tőke bevonása miatt, és a pénzügyi szekte, szektor pozíciója olyan hozamokat ígér, amelyet egy butorgyártó vagy egy autógyártó nem tud megígérni és a tőke, amelyet be lehet fektetni, és amelyet hasznosítani lehetne más szektorokban, az mégiscsak a pénzügyi szektorba vándorol, amely önmagában semmilyen értéket nem állít elő. Az lenne a kérdésem, hogy ön is úgy gondolja-e, hogy itt van versenyprobléma, és ha igen, akkor hogyan lehetne ezt megelőzni? Köszönöm szépen, mondja a biztos úr. Az első résszel kapcsolatban, az első része kérdésének ezek a jelentések, amelyeket bejelentettem, remélem, hogy ezeket még eh, június eleje előtt eh, előtt tudom terjeszteni, nem szeretnék most pontos dátumot eh, mondani. Nem tudom megmondani, hogy mikor, de a jelentés meg fog születni. Természetesen minden aspektus figyelembe kell venni, meg kell nézni azt is, hogy milyen következtetést vonhatunk le. abból, hogy mennyire hatékonyak voltak ezek az állami pénzek, és mennyire hatékonyan használták ezeket fel. A tagállamok voltak azok, akik a pénzt továbbították, és természetesen megpróbáltunk minden szabályt betartatni, amikor a pénzeket továbbították, de egy ilyen elemzés, amelyhez arra van szükség, hogy minden információt megkapjunk a tagállamoktól, és a tagállamoknak eh, együtt kell egy eh, elemzést elvégezniük. Ez nem csak az állami segítségnyújtásra vonatkozik, hanem szélesebb szintű vitát is lehetne itt elérni. A különböző pénz, eh, gazdasági tevékenységeket illetően igaz az, hogy Igaz az, hogy a banki tevékenység egyre inkább a, ö, alá van vetve a deregulizációnak, és azok a döntések, amelyek meghoztunk a krázis, krízis előtt, például a MIFID rendelkezések, ezek más mutattak. Tehát egyrésztről látható a koncentráció a pénzügyi szektorban. A bankoknál van ez, és a bankokon kívül nem vagyok szakértő, de meghallgattam azt, amit a szakértők mondanak a pénzügyi tevékenységek fejlődéséről, és ők azt mondják, hogy a jövőben, a közvetlen jövőben lesznek olyan tevékenységek, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, mint jogalkotóként, mint pedig versenyhatóságként. Hogyha, hát ezt már meglátjuk, ezt nem tudom megmondani önnek, itt majd elemzést kell még végeznünk, vagy egy, vagy egy estet kell megnéznünk, de ez a terület mindenképpen megérdemli a figyelmünket, mint jogalkotó, mint pedig versenyhivatás szempontjából. Egy másik kérdés az az, hogy mi a helyzet a versenyen a tőke körül. A verseny magában az jó, hogyha van verseny, hogyha van verseny a tőke érdekében, az nem rossz. A kérdés az az, hogy ki a legversenyképesebb, és ki fogja a legnagyobb szeletet megkapni a rendelkezésre álló tőkéből. Az európai és amerikai pénzügyi rendszer összehasonlításakor látni lehet azt, hogy az angol száz világban, de főként az USA-ban szinte a teljes eh, vállalati finanszírozás három negyede a tőkepiacokon keresztül történik. Európában, főként a kontinentális Európában ez csak 25% ez az arány. Három negyedre a finanszírozásnak, tehát a banki rendszeren keresztül történik. Hogy a jövőben hogyan fog ez megoszlani, hogyha azt látjuk, hogy hogyan felülnek a dolgok a banki rendszerekben, vagy mi a helyzet a tőke követelményről szóló irányelvben, akkor ez már mind arra mutat, hogy a kontinentális Európában is a pénzügyi tevékenységek eh, nagy része a vállalatoknál a tőkepiacokon fog lebonyolódni, és eh, és a nem eh, pénzügyi tevékenységek aránya növekedni fog. Ez egy jó fejlődés, hiszen jó fejlemény, mert itt nem fogunk annyira függeni a bankok hitelétől. Ez egy jó fejlemény, de a kérdés az az, hogy ki fogja majd ezt a, a tőket a legjobban magához ragadni. Az tényleg kérdéses. Lehet, hogy az európai vállalatok nak is lesz majd egy ilyen fajta piaci hozzáférése. Question. Egy rövid kérdésem lenne csak. Gondolom egyetért azzal, hogy az Európai Parlament és a bizottság vezető szerepet, hogy kell, hogy játszan a versenyellenes gyakorlat leküzdésében. Ugyanakkor viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy ne folytsuk el a versenyt. Langen úr és más kollégák Például az Energia Szakbizottságban azt vizsgálják, hogy milyen szabályokat alkalmazunk a kibocsátások tekintetében. Vannak olyan vállalatok, amik a piacok különböző szegmenseiben nem egyenrangúan versenyképesek. A kérdésem a következő. Hogyan tudjuk ezt elkerülni a jövőben, és számíthatunk-e önre, biztos úr, hogy megvédje a versenyt, a verseny zászlaját vigye a bizottságon belül. A válaszom a kérdésére, hogy igen, én támogatom a versenyt, nem csak azért, mert ez az illetékeségi köröm, hanem az én prioritásom az, hogy meggyőzzem a kollégáimat, hogy amit a bizottsági testület elfogad, a célok, az elvek, a szabályok tekintetében fontosak, de végül is önök a jogalkotók, az önöké a jogkör. És hogyha az egyik javaslatunk véletlenül nem száz százalékig felel meg annak, amit önök várnak, akkor a dolog az önök kezében van. Igen, ez az után, miután önök rá döbbenek, hogy egy jogszabály nem kívánt hatásokkal vagy következményekkel jár, akkor mehetünk ezekre vissza. Köszönöm szépen. A biztos úr számos különféle kérdést felvetett. Egy dologra szeretnék rávilágítani, ami ugye nem hangzott el, de érdekes. Említette a magánjogi eljárásokat. A parlamenti állásfoglalás előírja, hogy ezeknek hatékonynak, koherensnek, következetesnek kell lenniük, és az együtt döntési eljárás alapján kell, hogy történjen, mégpedig késlegedés nélkül. Ami az ilyen eljárások ütemezését illeti, a biztos úr nem említette, amit Monti úr belső piaci jelentése tartalmazott a tisztességtelen adóversenyről. Ez nem csak monetáris vagy fiskális kérdés, hanem versenykérdés is, amikor az adókat gyakorlatilag egyfajta rejtett teherként vagy eszközként alkalmazzák, ezek is torzíthatják a versenyt. Hogyan lehet a tagállamok adózási gyakorlatát konszolidálni? Például egy alacsony kamat szinttel rendelkező tagállam esetében nem tudom, hogy a versenypolitikának nem lehet-e szava vagy, vagy szerepe válasz, ami az ütemezést, vagy az időszítést illeti a jövőbeni magánjogi jogérvényesítésre vonatkozó kezdeményezés kapcsán, mint ahogy említette Sanchez úr, először is megállapodásra kell jutnunk a biztosok kollégiumában a csoportos perek kapcsán, amelyek a versenyjogra, a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre épp úgy kiterjednek. Következetesnek kell lennünk, hogy európai szinten ezt e tekintetben hogyan járjunk el. mert egyébként nem tudunk előrelépni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos előzetes szakasz, már komoly előrelépés történt, egy nyilvános konzultációt indítottunk el, amelynek keretében a véleményünket majd ennek eredményére fogjuk építeni, de természetesen egyelőre nem tudom megmondani, hogy ez mikorra várható. Ez ugyanis nem csak tőlem függ, hanem a többi 26 biztostól is. Amint megszületik a megállapodás, szerintem különösebb technikai problémát nem fog okozni a végleges szöveg kidolgozása az irányelv tervezett kidolgozása. De sajnos egyelőre nem vállalhatok egy konkrét időpontot, hiszen sok más szereplőtől függ mindez, illetve többek között az Európai Parlamenttel való együttműködéstől is. A második felvetése is igen aktuális, a tisztességtelen adóverseny. Ez valóban szerepet játszik, befolyásolja a piacot, befolyásolhatja a befektetéseket is, attól függően, hogy az egyes tevékenységek milyen vonzerőt gyakorolnak, és nyilvánvalóan mindenki a kedvezőbb feltételek irányába gravitál. De ez ügyben nem a parlament vagy a bizottság tud elsősorban lépni. Ami a precedens jogot illeti az elmúlt évek során, az adóverseny, a tisztességtelen adóversenyt az adott ország határain belül kell vizsgálni, nem lehet eltérő adózási szabályokat alkalmazni a különböző gazdasági szereplők tekintetében, egyenlő feltételeket kell biztosítani, és a belföldi vállalatoknak, tehát egyenlő adózási szabályoknak kell megfelelniük. Ami a közvetett adókat illeti, ott elképzelhető a harmonizációt. Vannak bizonyos lehetőségek, de itt is az alapvető kompetenciák, nemzeti kompetenciák. Európai szinten csak egyhangulag lehet dönteni, ez a szerződésben is benne van. Azt hiszem, hogy itt egyetértünk, azonos véleményen vagyunk, de az adópolitika tekintetében a szerződés szerint egy hangúságra van szükség. Köszönöm szépen. Wolf? Biztos úr, a következőt szeretném megkérdezni. Egy konkrét fúzió esetében hogyan vizsgálják azt, hogy az nem eredményez-e monopól helyzetet? hogyan lehet ezt rendszeresen ellenőrizni, illetve szabályozni. Most egy konkrét esetre gondolok. Én általában Frankfurtból repülök Brüsszelbe. Az elmúlt másfél évben a Brussels Airways és a Lufthansa járatokkal történt. Miután a Brussels Airways-t a Lufthansa kivásárolta, a az ár 50%-kal magasabb lett, a szolgáltatás semmivel nem lett jobb, kevesebb járat van, és szerintem ez egyértelmű kihasználása egy de facto monopól helyzetnek a Brüsszel-Frankfurt viszonylatban. Nem tudom, hogy a bizottság erről tudomást szerzett-e, és megpróbál-e ebben a konkrét esetben vizsgálatot folytatni. Ami a második pontot illeti, az energiapiacot, ami, illetve a villamos energiapiacot illeti, ahol liberal, liberalizációra került sor, és a távközléshez hasonlóan alakultak az árak. Most az év vége felé, legalábbis nálunk, a fogyasztók az árakról, a gázak, gázárakról, meg a villamos energiárakról folyamatosan level, levélben értesül hogy a szolgáltatótól, hogy januártól így és így emelkednek az árak. Nem tudom, hogy itt nem valójában egy oligopolikus helyzetről van-e szó, amit ár emeléshez a szolgáltatók saját javukra kihasználnak. Köszönöm szépen, Clint úr. A Brüsszel-Frankfurt, Frankfurt-Brüsszel viszonylatra rátérve korábbi pénzügyi biztosként én ezt az utat többször megjártam havonta, de az ön meghívásának köszönhetően ismét visszatérhetek majd erre a az útvonalra jó ötlet, meg fogom vizsgálni. Nem tudom, hogy formálisan kíván-e panaszsal élni, de minden esetre megvizsgálom. Ami pedig az energia árakat illeti. A bevezetőmben említettem, hogy 2007-ben indítottunk ágazati vizsgálatot, amiből számos dolgot leszűrtünk, többek között a szabályozói minőségünkben az elődöm energiaügyi biztos is leszűrte a következtetéseket, és több eset tehát nyitottunk mi meg, mint versenyjogi főigazgatóság, a tanulmány alapján. Tehát számos esettel foglalkozunk még, így például egyes esetekben elemezzük a villamos energia árszabást, a gázpiacsal is foglalkozunk. Tehát igencsak aktívak vagyunk az energia szektorban, és több esetben döntéseket is hoztunk a szétválások vonatkozásában, a piacra jutás akadályának lebontásában, a piaci erőfölénnyel való visszaélések tekintetében, de sajnálatos módon az energiaárak nem csak a versenytől függnek. Egyéb tényezők is befolyással vannak, de ez az egyik, én négy ágazatot említettem, a trösztellenes fellépés kapcsán az informatikát, és konkrétan itt a Google-t, a fizetési szolgáltatásokat, a hitel és debitkártyák ügyét, Említettem a távközlési ágazatot, de természetesen egyebeket is említhettem volna, de konkrétan megemlítettem még az energia ágazatot is, hiszen ez kulcsfontosságú, és nagyon intenzíven dolgozunk ezen a területen, és fogunk is a jövőben. Ha szükséges, akkor majd az ECON szakbizottság kérését és a parlament segítségét is kikérem, ugyanis egyes esetekben vannak bizonyos kölcsönhatások az állami nyomás és a magánérdekek között. Ez nem az egyik legegyszerűbb ágazat a trösztelenes fellépés szempontjából, de valóban keményen kell dolgoznunk ezen a téren. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Én magam is jelentkeztem kérdéssel, és Langen úr még szeretne kérdezni. Talán nem lepi meg hogy én két, illetve a méltányos eljárásról szeretnék kérdezni. A meghallgatáson ez is felmerült. Örül, örömmel hallottam, hogy önök megvédik a vállalatok jogait, tiszteletben tartják a vállalatok jogait, de ez valahogy átkerült a kereskedelem ügyi főigazgatósághoz is. Úgy tűnik, hogy itt egyfajta vonakodás van, vagy ellenállás a tekintetben, ha a vállalat jogorvoslati kérelemmel él a döntéssel szemben. Én feltételezem, hogy miután itt egy magatartási kódexről van szó, itt nem különül el ténylegesen a vizsgálati és a jogérvényesítési szakasz. Minden esetre ez egy olyan kérdés, aminek kapcsán a bizottságot a vizsgáló, illetve a bíró részéről komoly kritika érheti. Mint ahogy tudják, én elkötelezett vagyok a tekintetben, hogy a méltányos eljárás mindenféleképpen biztosítani kell, illetve tovább kell fejleszteni minden olyan esetben, ahol kellő bizonyíték áll rendelkezésre. Ezért említettem a bevezetőmben, hogy 2011-ben a legjobb gyakorlatokat nyilvánosságra fogjuk hozni, meg fogjuk jelentetni az összes érdekelt fél meghallgatását követően, Igyekszünk az átláthatóságon javítani, a felek jogainak érvényesülésén. Egy új munkatársat is kijelöltünk, aki rendkívül kiváló szakértő, tehát mi nyitottak vagyunk a méltányos eljárás továbbfejlesztése előtt. De mint ahogy már többször említettem az elmúlt tíz hónapban, és ezt csak meg tudom ismételni, én a rendszeren nem kívánok változtatni. Ugyanis az administratív rendszer éppen olyan jó, a mi rendszerünk tehát éppen olyan jó, mint bármilyen egyéb rendszer. Lehet, hogy mindenki azt hiszi, hogy a saját rendszere a legjobb, de én őszintén azt gondolom, hogy nincs semmi oka annak, hogy ezen változtassunk, legalábbis a rendszerünk alapjain. Ami pedig a szétválasztás kérdését illeti, nem tudom, hogy tudják-e, hogy múltban a versenyjogi főigazgatóságon belül létezett ez a szétválasztás, és ember sem volt hatékonyabb vagy pártatlan, mint a mostani rendszer. Itt ugyanis nem a rendszer felépítéséről, hanem működéséről van szó. Az átláthatóságról, a felekkel való kapcsolatunkról, az információ áramlásról, tehát e tekintetben szerintem a rendszer megfelelően működik, és a bíróságok is több alkalommal megerősítették, hogy a mi rendszerünk megfelel minden olyan követelménynek, ami a méltányos eljárás feltételez. Úgyhogy elnézést, én ugye nem vagyok én e tekintetben nem vagyok száz százalékig angol száz, hanem inkább az angol száz és a kontinentális mentalitás ötvözetét képviselem. Bernard, biztos úr, felbuzdulva azon a felajánláson, amit Klimt úrnak említett, itt most jó lenne, hogyha nekem és Brandner kollégánknak a zöld frankciókból elmondaná, hogy az áll az állami támogatás ügyéről a Novokring ügyben hallhatnánk néhány szót. Excuse me, Mr. Langen, I, I didn't got your... Elnézést, Langen úr, nem értettem a kérdését. Es gibt einen, einen Fall in... Van egy konkrét eset Németországban, a Ring, a Nürnberg gyűrű, ahol komoly beruházásokra került sor, egy koncesziót pályázat vagy versenytárgyalás nélkül adtak koncesziót, úgyhogy nagyon hálás lennék, hogyha ezzel az esettel ismét foglalkoznának. Válasz, majd, ha megengedi, írásban válaszolok a kérdésére. Right, thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel akkor le is zárhatnánk önnel a párbeszédet, és várjuk majd vissza 2011-ben is, és köszönjük az igen hasznos anyagot, amit öntől kaptunk a bevezetőjéről. Köszönöm szépen. Okay. You may clap. <laughs> Igen, lehet tapsolni. We just got a couple of minutes. Uh... Van néhány percünk, amíg... Wait for Mr. Trichet. Amíg itt kibe fáradnak a kedves képviselők, és megvárjuk Trichet urat. everybody, Nos, kérem, hogy foglalják el a helyüket, és akkor így a lehető legtöbb időnk áll rendelkezésünkre a monetáris párbeszédre. Nagy örömmel köszöntöm ismét körünkben az Európai Központi Bank elnökét, Jean-Claude Trichet urat, és meg is kezdjük vele a szokás is monetáris, szokásos monetáris párbeszédet. Nem annyira hosszú, szeptember 27-én találkoztunk utoljára, tehát nem telt olyan hosszú idő a kettő között. A következő viszont március 21-én lesz, tehát akkor majd több idő fog eltelni a következő találkozásunkig. A szokásos menetrend szerint dolgozunk, először Trisé úr tartja meg a bevezető előadását, utána pedig rátérünk a kérdésekre és eszmecserét folytatunk. Ha mindenki megígéri, hogy nagyon jó lesz, akkor lehet majd egyenként kérdezni, és egyenként választ is kapnak. Dear. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A szeptemberi találkozásunk óta az Európai Uniós kormányoknak azt hiszem, hogy igencsak be kellett mutatni az elkötelezettségüket annak idejében, hogy a gazdasági stabilitást megőrizzük. Én itt konkrétan a kiigazítási programra utalok, amelyet az ír kormány fogadott el a sikeres tárgyalások után, az Európai Bizottsággal folytatott ECB-vel és az imf vel folytatott tárgyalások után. Ezt az igazgató tanács üdvözli, mármint ezt a megállapodást. Tekintettel ezen fejleményekre a bevezetőmben két témára szeretnék eh, koncentrálni. Van egy általános gazdasági helyzetről szóló téma Európában, az euró területen, illetve a tervezett új gazdaságpolitikai keret munka az EU-ban, főként az euró területen, eurózónában. Tehát a A gazdasági irányítás reformja nagyon fontos az önök szakbizottsága számára, ezt tudom, de hát erről is fogok szólni, és fogok még szólni a pénzügyi térség reformjairól is. Általánosságban igazolást nyert az a nézetünk, hogy most pozitív fejleményeket láthatunk a gazdasági helyzetet illetően. A kamatlábak 1,9%-on állnak, és az infláció ezen a szinten marad, mielőtt ezen, a szinten marad. Az inflációs nyomás hiányában az inflációs várakozásaink közép és hosszú távon továbbra is a célkitűzéseinknek megfelelnek, tehát 2% alatt, 2% körül tudjuk tartani ezt a középtávon. A monetáris elemzésünk megerősíti, hogy az inflációs nyomásokat, nyomást továbbra is keretek között ellenőrzés alatt tudjuk tartani. Az elmúlt hónapok fejleményei azt javasolják, hogy azt mutatják, hogy a hitelek növekedése valóban pozitív tendenciát mutat, a háztartások hitelállománya is pozitív maradt. A monetáris politika értékelésére vonatkozóan, tehát a kormányzó tanács értékeli a monetáris politikát. Két nap múlva lesz, csütörtökön lesz ez az ülés, úgyhogy sajnos még nem a szabályaink szerint nem mondhatok erről semmit, a végkövetkeztetésekről nem tudok tájékoztatást adni, bizonyára önök jobban tudják, hogy mi ilyenkor a helyzet, tehát hogy a kormányzó tanács döntéseit mindig úgy hozza meg, hogy a, a szerződésekben lefektetett célkötözést tartsuk. A mi feladatunk az, hogy a középtávon az Európai Unióban az árstabilitást tartsuk. Hadd szóljak néhány szót az árfolyamok alakulásáról. A valuta háború fogalma azt hiszem nem helyén való, ezt nem szabad használni. Elkötelezettségre van szükség, és együttműködésre. Két témával kell foglalkoznunk, nagyon komolyan. Először is a valutájukat lebegtető fejlett gazdaságok, például a dollár, az euró, a jen, a font, a kanadai dollár, és így tovább. Tehát egyrészt ezek a devizek, és az euró esetében ugye fontos odafigyelni azokra a devizekre, amelyek az eurót megelőzték. Ezek lebegtek a 70-es években is, az akkori összeomlás idején is. Tehát most azt látjuk, hogy a sérülékenység, illetve az árfolyamok rendszertelen mozgása negatívan hat a gazdasági és pénzügyi stabilitásra. A második téma pedig a feltörekvő piacgazdaságok, amelyeknek folyófizetési mérlege többletet mutat, problémát okozhatnak, és nem elég rugalmasak. Kötelezettségvállalás történt a G20-as tanácskozáson arra, hogy rugalmasabb árfolyamokat alakítsanak ki, annak érdekében, hogy ezek az országok a valótájukat felértékeljék. Hiszen ez a feltörekvő gazdaságok érdeke is, és a nemzetközi közösség érdeke is. Ami a gazdasági irányítás reformját illeti. Az LKB ugye az EMU szókapcsolatból, rövidítésből az M-ért felelős, tehát a monetáris politikákért, de azért az I economic, azaz a gazdasági oldalért is, oldalról is megvan a véleményünk, és önök a gazdasági irányításról kérdeztek engem, hiszen önök ebben a témában dolgoznak. Most megemlíthet, megemlíthettem ezt már a parlament plenáris ülésén, hogy az Európai Bizottság javaslatai javítják a jelenlegi fiskális és makrogazdasági felügyeleti rendszert az eurozónán kívül is. Azonban a kormányzó tanács azon a véleményen van, hogy ezek a javaslatok nem bátrak, nem megfelelően bátrak ahhoz, hogy konszolidálják a helyzetet és a gazdaság és monetáris unió működését megerősítsék jobban kellene a gazdasági uniónak működnie ahhoz, hogy hosszú távon stabilitást és jólétet lehessen teremteni, amely a gazdasági fejlődést megalapozza. A tanács és a parlament is megkezdte jogszabályalkotói munkáját. Önök kértek engem arra is, hogy mondjam el a véleményemet a javasolt jogszabályokról, ami a fiskális kérdéseket illeti. A stabilitási és növekedési paktum megelőző ágával kapcsolatban azt mondhatom, hogy a bizottság több témában is jó irányba megy. Az elvekkel egyetértünk. Tehát a prudens fiskális politikák meghatározását a kiadások növekedésének az értékelésére kell helyezni, viszont itt még a részleteket ki kell egészíteni. Szerintünk az eltérésekre vonatkozó határértékeket nem kell túlságosan tágra szabni. A másik fő újítás az adósság kritériumok témája. Itt ugye bevezetnék a számszerű értékelést, a benchmarkokat, ezt üdvözöljük, azonban aggódunk, hogy a javasolt benchmarkok nem feltétlen ambiciózusak. A rendelkezés szigorú betartatásáról is gondolkozni kell. Korlátozni kell a beavatkozási mozgásteret a lehető legminimálisabbra. Harmadsorban pedig a pénzügyi szankciók, illetve végrehajtási intézkedések bevezetése terén, illetve megerősített döntéshozatali eljárások terén, valamint azt, hogy a többségi szabályt ugye visszafordítsák, ezek az intézkedések jó irányba mennek, és gyakorlatilag egy kvázi automatikus rendszert hoznak létre. Azonban az LKB-nek megvannak a maga aggájai azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek mondjuk kivételes gazdasági körülmények között el felfüggesztik a szankciót. És szerintünk ez a külön vélemény megalkotására túl nagy mozgásteret hagy, és megkérdőjelezi az egész rendszer hatékonyságát. Az LKB-nak ugyanúgy megvannak a komoly fenntartásai az egyéb mentességi feltételekkel kapcsolatban is. Szerintünk sokkal inkább konkretizálni kellene a mentesség kritériumokat az, alkalmazásuk előtt, független hatástanulmányokra van szükség, és a felügyeleti testületek függetlenségét meg kell erősíteni, az Európai Bizottság belső eljárásait meg kell erősíteni, és egy független testületet kell létrehozni, úgynevezett bölcsek tanácsát az Európai Uniós szinten, hogy értékelje a fiskális politikákat és a felügyeleti keret működését. Véleményünk szerint ezekkel a ügyekkel az Európai Bizottság nem foglalkozott megfelelően a javaslataiban. Végül pedig az európai kötelezettségvállalások nemzeti kötelezettségvállalások is, tehát természetes, hogy a nemzeti fiskális keretek között ellenőrzik ezeket. Ez azt jelenti, hogy minimális normákat kell elfogadni, például az irányelv ambiciózusabb lehetne, mondjuk a független előrejelzések, illetve fiskális politikai értékelések terén, illetve a, az a kapcsolatban, hogy mi legyen az adott irányebb nemzeti jogba való átültetésének hat, határideje. Aztán a makrogazdasági egyensúlytalanságok témájában szükség van egy ilyen keretrendszerre az Európai Unió számára, egy fontos úgymond lyuk van a szabályozásban, a makrofinanciális stabilitás megteremtésére szükség van. A makrogazdasági aránytalanságokat meg kell határozni annak érdekében, hogy azokra a tagállamokra lehessen összpontosítani, amelyek versenyképességükből jelentős mértékben veszítettek, vagy amelyeknek jelentős folyófizetési mérleg hiányuk van. Másodszorban megfelelő mutatókat és plafonértékeket kell figyelembe venni, hiszen hogyha nem megfelelőek a mutatók, akkor teljesen fölösleges lesz a helyzet értékeléséről folytatott vita. Az eljárásokban gondoskodni kell arról, hogy az eredménytáblát sokkal közvetlenebbül részletes értékelésekhez kötjük, amelyeket az Európai Bizottság visz véghez. Ez a megelőző és a kiigazító ágra is igaz, az eurózónára, ugye az ERM1, illetve az ERM2 tagállamokra. Véleményünk szerint a szankciók, illetve a korrektív ág egyéb lépései túl későn csatlakoznak be a folyamatba, csak akkor, hogyha többszörös, több alkalommal is megsérti egy tagállam a szabályokat. Ezeket sokkal korábban kellene alkalmazni, annak érdekében, hogy világos és hiteles ösztönzőket biztosítsunk. A, az a lehetőség, hogy a szankciók csökkenthetők, vagy elengedhetők, rendkívüli gazdasági körülmények között még túltágan értelmezhető. Tehát ezen általán felsorolt okok miatt fordulok az Európai Parlamenthez, és kérem, hogy legyenek ambiciózusak, amikor ezen a jogszabályokatási csomagon dolgoznak, és teremtsenek megfelelő felügyeleti rendszert a fiskális konszolidáció terén is, illetve a makrogazdasági egyensúlytalanságok terén is és természetesen, ahogy elmondtam, az eurozóna tagjaira is oda kell figyelni. Végül pedig a stabilitási, pénzügyi stabilitási mechanizmusról szólnék, amelyet az Eurogroup a múlt héten megvitatott. Októberben felhívtam a kormányokat arra, hogy tisztázzák az álláspontjukat, és a befektetők, megtakarítók, piaci szereplők felé nyilvánosan fogalmazzák meg, hogy az IMF politikákkal konzisztensen működik az eurozóna, és ugyanígy vonják be a magánszektort is. Múlt vasárnap a kormányok kifejezték ezen álláspontjukat, tehát ez nagyon hasznos, hogy tisztázódott a helyzet. Hadd szóljak néhány szót még az egyéb ügyekről a pénzügyi szektorban mert igen, sok előrelépést sikerült elérni a G20-ak tanácskozásán is a miniszterek a szabályozói reform terén. Az elfogadott reformok fontos lépést jelentenek, a pénzügyi rendszer ellenálló képességének a megerősítésében. Itt három ügyre hívom fel a figyelmet. Először is a há- az új Basel 3-as csomag, amelyet a központi bankok csoportja támogatott, illetve a felügyeleti vezetők csoportja támogatott. Pénzügyi reformokat sürgettek annak érdekében, hogy a Basel 3-as előnyeit mindenki élvezhesse, tehát nemzetközi szinten kell ezeket ezt végrehajtani és a tőkekövetelmény irányelv negyedik módosításának a részleteit a Basel 3-as keretrendszerrel konzisztensen kell alkalmazni, és meg kell állapodni az átmeneti időszakban is. Végül pedig az alternatív befektetési alapokra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban hat hangsúlyozom, hogy mennyire fontos az Európai Unióban, és megteremteni a konvergens felügyeletet, illetve megteremteni nemzetközi szinten ugyanazokat a feltételeket. Több különböző felügyeleti kezdeményezés is elindult nemzetközi szinten, illetve Európai Uniós szinten. Tehát nagyon fontos, hogy ezek konzisztensek legyenek egymással, és végül el tudják érni a kívánt eredményeket, anélkül, hogy a gazdasági válságból való kilábalást veszélyeztetnék. Végül pedig a pénzügyi felügyeleti rendszer, ami a, ami január 1-én indul 2011-ben, a, és az európai az Európai Rendszerkockázati Testület kezdi majd meg a munkáját, az ESZÁK-kal együttműködve az információcsere reméljük gördülékeny lesz, és remélem, hogy ez a rendszerkockázati testület is meg tudja kezdeni a munkáját olyan formában, ahogy ugye a parlament erről döntött. Komoly potenciálja van ennek a testületnek, komolyan segítheti az európai és a nemzeti hatóságokat abban, hogy az Európai Unió pénzügyi rendszerének a stabilitását megőrizzék. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy megvan az előzetes rendszer, aki fog most kérdezni. Először is az EPP-vel kezdjük, és jean Gozi lesz az, aki kérdést tehet fel. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr. Én tudom, hogy most ezekben az időkben nem könnyű az, hogy bizonyos kérdéseket válaszoljon bizonyos okokból, hiszen ez kihatna a pénzügyi piacokra, ezért eh, úgy teszek, mint hogyha nem lenne itt senki, és szeretnék három kérdést feltenni, amelyet én is felteszek, és az állampolgárok is feltesznek. Mit gondol arról, hogy milyen domináns hatása ennek az eurózónának? Az adósságok átszervezése az eurózóna országokban ez tabu kérdése. A harmadik kérdésem az az, hogy az LKB e mit gondol a jelenlegi eurócsoport belőli vitán a tagállamok közötti vitákról, és örülök annak, hogy itt beszél előttünk. Válasz. Én nem vagyok annyira bátor, mint ön, de a következőt mondanám. Ön és mindig megállapíthatta azt, hogy ugye hatszor találkozunk általában, és mindig utaltunk arra, hogy a stabilitási és növekedési paktum, illetve ennek folyamatos ellenőrzése alapvető ahhoz, hogy az Európai Gazdaság és Valutaunió megvalósulhasson. Mi a monetáris kérdésekért felelünk, és az eurozóna a, az eurozóna kormányának a, az összessége, és 2004-ben számos ország csatlak, nyilatkozott a stabilitási és illetve sokan akarták felhigítani ezt a paktumot, és az önök országa is ehhez tartozott, illetve nagy országok is ehhez tartoztak. Azt mondtuk, hogy ez egy hiba lenne, és megvan ez a két pillér, a monetáris, illetve a gazdasági pillér, és mi ezt szeretnék megtartani. A bíróság elé mentünk, az Európai Bíróság pedig azt egy számunkra kedvező döntést hozott. De a lényeg az, hogy egy olyan helyzetben voltunk, amely nagyon vitatott volt, és mindig ugyanazt mondtuk ezen helyzet során, hogy az igazgató tanács nevében is elmondtam azt, hogy valóban aggódunk amiatt, és az új ö, paktum során is elmondtuk azt, hogy erősíteni kell a felügyeletet, és nem csak a költségvetési szempontból kell ez a felügyeletet erősíteni, hanem azt szeretnénk, hogy ez jól megvalósuljon. Most már eltelt néhány év, és mindig is azt mondtuk, hogy nagyon szorosan kell ellenőrizni, felügyelni a versenyképességet, a termelékenységi adatokat, illetve a, ne, a nemzeti egyenlőtlenségeket az eurózónán belül. Ez egyértelmű. Számomra az, hogy szembenézünk ezzel a nehéz helyzettel, azt jelenti, hogy a kormányok meghozzák a véleményük szerint megfelelő döntéseket, és lehet, hogy ezt néha alábecslik a kommentátorok, de azt mondanám, hogy néha gyakran alábecslik a kormányok eltökeltségét, és el ö, alábecslik a euró csoport kollégiumának eltökettségét is. Úgy gondolom, hogy alá becslik ezt a fajta eltökeltséget, és ez egyértelműen látható, ez nem új. A kommentátorok gyakran nem értik eh, meg az európai döntéshozatali folyamatokat, és eh, ezzel már azt mondom, hogy nem csak eh, az államokban, hanem a valóságban sem hiszek abban, hogy a pénzügyi stabilitás az eurózónában figyelembe azt, amit tudok. Nem hiszem, hogy ezt meg lehetne kérdőjelezni komolyan jelenleg. Van probléma, de nem gondoljuk azt, hogy ezt alapvetően meg lehetne kérdőjelezni. És amit ön mondott a magánszektor bevonásáról, én is azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy tisztázzunk dolgokat. Az elmúlt hétvégén tisztáztuk a helyzetet az európaiaknak még mindig ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelniük, mint globális szinten, és senki sem mondott semmi mást. A két ország, amelyeknek segítséget nyújtottunk, olyan helyzetekben, amelyekben fizetőképesek voltak, de nem voltak képesek bizonyos kiigazításokat megtenni senki sem kisebbíti ezeknek a kiigazításoknak a szükségességét. Van két kérdés, amelyekre mindenképpen választ kell adni. Úgy gondolom, hogy a megfigyelők gyakran nem értik azt meg, hogy mi is történt Európában. Négy pont van, ahol én úgy vélem, hogy alábecslik azt, ami történt. Az a tény, hogy minden EU tagállam költségvetés stabilizálási programokat hajt végre, még azok is, ahol a kiinduló helyzetek jobbak, mint a nagyobb iparosodott országban 2010-ben. Az egész eurózóna deficitje 6,3% volt, 11% volt az USA esetében, és 9,6% Japán esetében, hogyha hihetünk az IMF adatainak. Tehát ez csak egy kis áttekintés. 2011-ben az eurózóna 4,6%-os konszolidált adatot tud felmutatni, majd 8,9 lesz az USA esetében, és Japán ugyancsak ennyi, 8,9%. Nem hiszem, hogy eh, ezt eh, valóban eh, tudják a kommentátorok. A második tény, az az, hogy az európai gazdaság állandóan meglepetést tudott okozni, mert sokkal dinamikusabb azóta, mióta beindult a növekedés, és ez egy tény. Amint önök is tudják, az eurózóna nagy országai Most itt gondolok Németországra például, ahol a legnagyobb növekedést lehet látni az egyesítés óta, mint egy 30%-ot, úgy gondolom, hogy így ez egy pozitív meglepetés volt az eurózóna szempontjából. A második pont, amely szerintem fontos, az a tény, hogy bizonyos eszközöket hoztunk létre, amelyek működőképesek voltak, Ezt láthattuk a múlt hétvégén is. Nem szeretném önöket ezzel fárasztani, de csak azt szeretném elmondani, hogy van egy közös valutánk, az euró, amely megtartotta értékét, sokkal jobban, mint a többi valuta az elmúlt 50 évben. Úgy gondolom, hogy ez ismételten egy olyan tény, amelyet nem lehet kisebbíteni, és mi vagyunk ennek a hajtóereje, hiszen mi indítottuk ezt el. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Természetesen ez egy nagyon lényegi kérdés volt, amelyre lényegi választ kellett adni. Úgy gondolom, hogy egy kicsit azért tömörödnek kellene lennünk a kérdések, mint pedig a válaszok esetében, de biztos vagyok ebben, abban, hogy erre képesek leszünk. A következő kérdés Gászia meg részéről érkezik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék egy kérdést feltenni önnek. Nem kell erre válaszolni, ha nem akar, de a kivételes intézkedések a likviditás szempontjából, amelyeket 2012-ig folytatnak, ennek során államadóságokat mindig átvesznek, Két nap múlva lesz a tanácsülés, és lehet, hogy meg kellene hallgatnunk az önvéleményét is arról, hogy a magánbefektetők a, a mentőcsomagban 2013-ig mennyi, me, hogyan tudnak részt venni. A tanácsban esetenként döntenek. Úgy gondolom, hogy ez inkább bizonytalan, ez a helyzet, és szeretném tudni azt, hogy ön még mindig nem lelkesedik a piacok stabilitását illetően. Köszönöm szépen ezt a kérdést, mondja Trisé úr. Ahogy már elmondtam, meg fogjuk nézni a monetáris politikánkat, két nap múlva tekintjük ezt, és nem tudom előrejelezni azt, hogy mi lesz majd a az irányított testületnek a döntése, és és ez nagyon fontos eleme a monetáris politikáknak a nem standard intézkedések. Tehát van egy monetáris politikai rendszerünk, amelyet létrehoztak az ástabilitás szempontjából, és vannak a non, nem standard intézkedések, amelyekkel lehetővé válik az, hogyha szükség van arra, akkor jobb működését lehet biztosítani a monetáris politika intézkedéseinek, akkor, hogyha a piacok esetleg kevésbé működnek jól. A második kérdésre válaszolva azt mondanám, hogy az a kijelentés, amit ön mondott, ez egyetemben már tartalmazta azt, hogy a jövőbeli állandó mechanizmussal meg fogunk felelni az IMF politikáinak, ez teljesen meg fog felelni az IMF gyakorlatának, azért, mert az egyik homályos pont az az volt, hogy az európaiak egy új koncepciót szeretnének, amely nem ugyanaz a koncepció, amely a világ többi részén is érvé, érvényes, és ez a koncepció finoman szólva szemben állt a befektetők érdekeivel, és mi megnéztük ezeket a befektetéseket Európában. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül fontos volt az, hogy ez a homályos pont, amely egy hónapig tartott, ezt most már tisztáztuk. Ahogy mondtam, ez nagyon hasznos volt. Nem volt talán megfelelő az, hogy ez egy hónap alatt nem sikerült tisztázni a kérdéseket, de most már ez tiszta volt. Werner Langen következik. Köszönöm szépen. Épp a szomszéd asszonyammal beszéltem, nem hallottam, hogy engem szólított. Szeretném feltenni azt a kérdést, amelyet a derivátokkal kapcsolatos mai délelőtti vita során is feltettünk, és ez már kicsit kapcsolódik az európai mentőcsomaghoz. Ez a központi banki pénzhez való hozzáférést illeti. Ami a clearing house-okat, elszámoltató házakat illeti, itt most egy bankhoz való hozzáférésre vonatkozik ez, vagy a központi bankhoz, annak érdekében, hogy a kockázatokat el lehessen kerülni. És ebben az összefüggésben felmerül ez a kérdés, hogy az euró mentési alapnál ezen akció előtt felvásároltak milliárdos értékben állami kötvényeket, ezt számos alkalommal kritizálták már. Most a kérdés az az, hogy ezen mentő alap keretén belül, amely most tesztelési folyamat alatt van. Hogyha látom a piaci reakciókat, a Görögország és Írország után a 125-ös cikk értelmében, amely megtiltja a felvásárlást, illetve az államadósok átvételét. Most akkor az euró kötvények esetében van-e lehetőség arra, hogy ezt a Um, mentőcsomagot az Európai Központi Bank finanszírozott. Tehát van -e erre lehetőség, hogy itt az Európai Központi Banktól kapjanak pénzt, figyelembe véve azt, hogy a Fed egy másfajta megoldást választott, nagyobb mértékben vála, vá, vásárolta fel az állami kötvényeket, és ez viszont inflációs veszélyeket rejt magában. Tehát ön hogyan látja ezt a két dolgot? Először is a clearinghouse-ok, -ok, a derivátok területén, másrésztről pedig a mentő csomag, illetve a központi banki pénzhez való hozzáférés kérdése. Ez érdekelne engem. Köszönöm szépen a kérdését. Rendkívül fontos kérdést tett fel, de el kell mondjam, hogy inkább nagyon fontos kérdések voltak ezek. Különböző kérdéseket vetett fel. Egyrésztről a house ok kérdése, az, hogy hogyan kötődnek ezek a e, központi banki likviditáshoz, amelyek ez egy, egy globális koncepció, hiszen ugyanazokat a fajta szabályokat kell alkalmaznunk, mint a clearinghouse-ok globális szinten. Tehát nagyon fontos ez a kérdés, és ezt e, központi banki szinten is e, megvitattuk. olyan kérd, ez egy, tényleg egy nagyon fontos kérdés. Ha jól értettem a kérdését, akkor a kötvények felmásárlásáról szóló programunk, ez egy nem standard módszer volt, intézkedés volt, amelyről döntöttünk. Ez a irányított testületünk döntése volt, E, azért döntöttünk emellett, mert úgy véltük, hogy a monetáris politikai transmissziós csatorna megkívánta azt, hogy állítsuk helyre ezt a transmissziós csatornát. Ez nem változtatja meg a politikánk alapjait, mert a likviditást vesszük ki, amelyet ezekben a programokban helyezünk át. Tehát eh, itt kivettük, visszavontuk a likviditást, és ezt vissza tesszük minden héten. Tehát ez teljes mértékben az irányító testületnek a döntése, ez a program, ez állandó, de még most is folyamatban van. Azt is megkérdezte, hogy eh, képesek leszünk-e a mentő alapot finanszírozni. Ez a mentő alap ez teljes mértékben működőképes, erről májusban döntöttünk, és most is működésben van. Görögország esetében még nem volt ez a koncepció, az IFSF-et már alkalmaztuk. Ez az Európai Stabilitási, Pénzügyi Stabilitási Eszköz, az EFSF, és ez az az eszköz, amely a kormányok kezében van. És hát ennyi lett volna a válaszom az ön kérdésére. Uh, Edward. Uh, Mr. President, you, you clearly um, uh, showed that the uh... Láthattuk, hogy a politika az Európai Központi Bank között, mint a monetáris politika felvigyázója, illetve a gazdaság irányítási politika között. Az USA közpinta bankjának az elsődleges célja az infláció. Minden ehhez képest alárendelt. Ez sokkal erőteljesebb Európában, mint az USA-ban. A gazdaságpolitika többi célkitűzései azonban a kormányokra maradnak. Most egy gazdaságirányítási csomag van előttünk, ami részben hasonló a központi bankhoz. Itt az adósság csökkentéséről van elsődlegesen szó. Hogyan látja, hogy a gazdaságpolitika a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a 2020-as csomaghoz hogyan kapcsolódik. A bizottság azt mondja a parlamentnek, hogy ezt a mechanizmust, a gazdaság irányítási mechanizmust ne egy karácsonyfának tekintsék, hanem egy eszköznek arra, hogy az adósságválsággal megbirkózzunk. Úgyhogy erről szeretném a véleményét meghallani. Én a következőképpen látom ezt a dolgot. A gazdaságirányítási koncepció, amin éppen most dolgoznak, egy nagyon hosszú távú működését szolgálja a 27-ek Európai Uniójának, illetve a 17-ek Euró zónájának. Tehát ez nem egy rövid távú elképzelés az elmúlt tapasztalatokra építünk, és ez egy nagyon hosszú távú elképzelés, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megfelelően irányítani a gazdaságot a 27 tagállamban az 500 millió lakosú EU-ban, illetve a több mint 330 millió lakosú eurozónában. Tehát egy olyan állandó rendszerre van szükség, ami lehetővé teszi, hogy amennyiben a felügyelet nem működik kifogástalanul, de itt most ez csak egy ilyen munkafeltételezés. Itt egy nehéz tanulási folyamatról van szó manapság. Annak a valószínűsége, hogy az egyes gazdaságok, országok illetve a felügyeleti szervezetek ellazulnak, és megint nagyon engedékenyen kezdenek el viselkedni. Tehát én abból a feltételezésből indulok ki, hogy ez az új gazdaságirányítási rendszer működni fog, és mi maximális bátorságot, merészséget várunk el ettől a rendszertől. Hiszen láthatjuk, hogy mi történik, hogyha ezt elhanyagoljuk. A, de ez nem ugyanaz, mint a válságkezelés, illetve az európai stabilitási eszköz működése. Még lezárásképpen csak annyit, hogy minden fejlett gazdaság igyekszik levonni a tanulságot a válságból. Két nagy fejlett gazdaság képviselőit hallottuk most. Ők is azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet átalakítani a makro szintű politikákat. Mindannyiunkra a második világháború óta legnagyobb nyomás nehezedik, az első világháborút követően is ez történt, hiszen akkor is komoly gazdasági világválság volt, de azzal nem tudtunk megbírkozni. Elnök asszony, én itt összeszámoltam a fennmaradó időt és a hozzászólók listáját. Én nem indítom még be az órát, de fegyelmet kérek mindenkitől. Ferreiro kolléga kapszót. Portugálul beszélek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elsődleges kérdésem a pénzügyi stabilitási mechanizmusra vonatkozik. Ez működik, de nem éri el teljes körűen a célját. Nem akadályozta meg azt, hogy a probléma más országokra is átterjedjen, és a piacok bizalma sem állt még helyre. Tehát Trissé úr, a következő a kérdésem. A bank, mint a stabilitás egyik eleme a rendszerben, miért, az önvéleménye szerint miért nem váltotta be ez a mechanizmus a hozzáfűzött reményeket? Ez a rendszerek egy olyan dimenziója, ami nem vette kellően figyelembe a magán szereplők részvételét. Ezzel tulajdonképpen egyfajta Pandora szelencét is felnyitjuk. Hogyan tudják az országok ledolgozni az adósság állományukat középtávon? Hogyan tudnak többletet elérni? Hogyan tudják kezelni az adósságukat? az egységes valuta térségben ezek a szempontok valahogy nem jelennek meg, hiszen az egyes országokban a termelékenységi szint is erőteljesen eltér, és ez komolyan befolyásolhatja Európa jövőjét. Válasz, azt hiszem, hogy a fő kérdés mindig is arról szól, hogy az egyes tagállamok között milyen a relatív versenyképesség. Ezt kell nagyon szoros figyelemmel követni. És ezért mondtam mindig a különböző meghallgatásaikon, hogy mi egy egységes térségben, egy egységes piacon, egységes valutával élünk. A 2% körüli árstabilitást mellett, aminek ezt a szintjét kell biztosítani az elkövetkezendő tíz évben is. Ezt mindenki, minden döntéshozó, kormány, parlament, szociális partner, vállalat belátta, hiszen ez alapvető. Ugyanazon az egységes gazdaságon belül működünk. És eh, egy, előre tudjuk, hogy az árstabilitás az előbb említetteknek meg fog felelni. 1,25 százalékról beszélünk. A termelékenységi szinttől függetlenül, és természetesen e tekintetben vannak különbségek a munkaerő termelékenység tekintetében, de ettől függetlenül a béreket úgy kell igazítani, hogy a fajlagos munkaerőköltség észszerű keretek között versenyképes legyen, és ez vonatkozik a világ minden gazdaságára, épp úgy, mint hogyha egy gazdaság, egy egységes valuta övezet, nevezetesen az eurózóna része. Tehát a vállalatok term- versenyképességét a fajlagos munkaerő költség alapvetően meghatározza elnök asszony, csak lábjegyzetként négy perces blokkokban haladunk, másfél perc a kérdésekre, kettős fél a válaszokra. Szilvi, elnök asszony, köszönöm. A parlament igyekszik megfelelni a feladatainak, tudjuk, hogy mi történt az euró csoporton belül, amikor a piacról beszélünk, azt hiszem, hogy leszűrtük a válság tanulságait az első világháború óta is. De most tovább kell lépnünk. Itt konszolidált adatokat kapunk, ugyanakkor vannak nemzeti politikák, integrált monetáris unióban élünk, viszont az egyes szakpolitikák nem tököli, tökéletesek. Itt eh, például gondolok az adópolitikákra, a munkabérköltségekre, ezeken a területeken mindenhol eltérések vannak. Ahogy említette, ezeket eh, figyelnünk kell, viszont két rövid kérdésem lenne. A tanács úgy tűnik, hogy visszafogja a megközelítését. A szöveg megvizsgálja a csomagot, és arra is kitér, hogy a válságot hogyan kezeljük. És úgy tűnik, úgy tűnik hogy ez a szempont a csomag része, most viszont azt halljuk öntől, hogy nem, ez a tanács hatásköre. Nem kéne a csomagnak valamit tartalmazni az államadóság problémájának kezelésére, és nem kéne megtalálni a módját az európai bankszektor megtisztításának. Nagyon érdekes lenne hallani az elnök úrtól, hogy nem kéne -e a csomagba bevenni egy olyan elemet, ami a bankok megtisztítására irányul, hiszen erre eddig még nem történt, nem került sor, de csak az adófizetők pénzét költöttük. Ami az első megjegyzésre adandó válaszomat illeti, igen, szerintünk is a bizottság javaslata nem elegendő, nem kimerítő. A tanács is elhatárolódott ettől. De hát végül is önök a jogalkotók, és tudjuk, hogy ezt nagyon alaposan meg fogják vizsgálni. Én arról beszéltem, hogy van egy monetáris egység és egy kvázi költségvetési egységet is el kellene érnünk. A jelenlegi helyzet ugyanis nem felel meg, vagy a jelenlegi helyzet nem felel meg a jelenlegi helyzetnek. Euh, les résolutions de crise. És most rátérve a válságkezelési szempontra. Igen, voltak problémáink ezen a területen, és szeretném ezt a Pandora szelencéjét újra felnyitni. De hát e tekintetben a parlament megítélésére hagyatkozom. fontos, hogy tisztázzuk a helyzetet. Ami pedig a bankokat illeti, egy nagyon fontos döntést hoztak, egy áttekintés, egy felülvizsgálat tekintetében, ami nagyon fontos. Én azt mondom, hogy ezeket az intézményeket állítsuk fel, megvan a roadmap, a prudens felügyeletre vonatkozóan szerintem ezt kéne megőriznünk és fenntartanunk. Elnök azt mondja, köszönöm szépen, ez jó volt. Dirk Epping. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni, hanem... Afstellen over... Eh, Ugyanis szeretnék feltenni egy kérdést eh, Belgiumról. Ahogy tudják, nagyon nagy a politikai bizonytalanság Belgiumban. Van egy, eh, egy ügyvezető kormány már öt hónapja, és nincsen még kilátására, hogy lesz egy teljes értékű kormány. Nem szeretném most azt sem megítélni, hogy mi a helyzet Belgium jövőjével kapcsolatban, de a nemzeti tőkepiacokon részvétel magasabb, mint más országnak. Két és fél százalékot fizette. Németország a közpénzekért Belgium 3,5%-ot. A kérdésem az az, hogy ön szerint milyen a viszony a politikai bizonytalanság, például Belgiumban a politikai bizonytalanság, illetve a pénzügyi piacok között, ahol a befektetők nagyon szeretnék magukat felvértezni az ilyenfajta bizonytalanságok ellen. Je dirais simplement que a következőt mondanám. Minden országot figyelemmel kísérünk, és természetesen nagyon szerénynek kell lennünk, amikor a demokráciák működését vizsgáljuk. Ezeket tiszteletben kell tartani. És nyilván az egyes belpolitikákat nem kommentáljuk, Viszont vannak olyan országok, ahol láthatjuk, hogy megfelelően működik a demokrácia, más országokban vannak problémák, de a parlamenti képviselők fontos szerepet játszanak. Ők képviselik az állampolgárokat, és szerintem fokozottabb kommunikációra van szükség, különösen a mostani helyzetben. Elnök asszony, köszönöm. Filip? Köszönöm elnök úr a látogatását. Egyértelmű, hogy Európában igen komoly adósságok, magán és államadóságok halmozódtak fel. Ezen a helyzeten pedig változtatnunk kell. 2008-ban Görögországban, illetve most Írországban minek vagyunk szemtanúi? Annak, hogy meg kell segítenünk a bankszektort. Óriási adóssághegyek halmozódtak fel, a és e tekintetben a hitelezőket és az adósokat épp úgy te- felelősség terheli. Végül is ki fog ezt, ezért fizetni? Az adófizetők. A kérdésem a következő. anyosnak tartja-e, hogy ilyen megoldásokat alkalmazunk? Azt mondta, hogy a gazdaság jól működik, és azt is mondta, hogy a 27 tagállam megtakarítási intézkedéseket foganatosított, ami nem igaz, mert nem mindenhol került erre sor, és ahol igen, a hatás ott is megkérdőjelezhető. Tehát ezek az intézkedések az önvéleménye szerint nem e, kontraproduktívak-e? Nem gerjesztik-e az inflációt? Én elismerem, hogy valóban e, bátorságra van szükség, ami a gazdaság irányítást illeti, gyakorlatilag a kormányok meg fékezését, vagy megszelidítését. Itt az előbb beszéltünk a pénzügyi tranzakciók megadóztatásáról. Itt könnyen kergethetünk nagy álmukat, más területeken viszont problémák adódhatnak. Köszönöm szépen. Euh, az utolsó kérdésével kezdeném, aztán visszatérek az előzőekre. Valóban nem minden kormány működik megfelelően e tekintetben, és itt olyan helyzetben vagyunk most, ahol is pontosan a fordítottját látjuk annak, amit az euró bevezetésekor tapasztaltunk. A gazdaságok komoly erőfeszítéseket tesznek a versenyképesség fokozására, és azt lehet mondani, hogy igen, persze, ezt támogatjuk mi is. Más gazdaságok rosszabb helyzetben vannak, Úgyhogy itt egyfajta kompenzációt figyelhetünk meg a kétféle gazdaság helyzet között. És itt bizonyos kiigazításokra van szükség. Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy itt most hátradőlök, és nem csinálok semmit. Nem, itt nagyon nehéz időket élünk, És amióta a növekedés ismét megindult a recessziót követően, a, a, egy olyan recessziót, ami legsúlyosabb volt a második világháború óta. Itt eléggé meglepő a helyzet. Talán jobb a helyzet, mint amire akár néhány hónappal ezelőtt is számítottunk. Nem sokára megjelenik a következő előrejelzésünk, és ami pedig most a megjegyzését illeti, a, azt kérdezte, elhangzott, hogy egyesek jól teljesítenek, mások nem. Itt is világosan kell látni, hogy tisztán kell látni, nem engedhetjük meg a kétértelmű helyzeteket. És a hitelezőknek, illetve az adósoknak is bizonyos terheket fel kell vállalniuk, bizonyos herkatokat vállalniuk kell hiszen vannak olyanok, akik vesztességeket szenvedtek el, és röviden, rövid időn belül, rövid határidővel kell reagálniuk. A dolgok azonban ennél sokkal bonyolultabbak, ezek nem lehet leegyszerűsíteni. Van, akik hosszú távon gondolkodnak, van, akik rövid távon gondolkodnak, és ez utóbbiak esetében nem feltétlenül figyelhető meg a stabilitás. És a kormányoknak is ki kell mondani, hogy igen, globális szabályokat alkalmazunk, az IMF is vizsgálatokat folytat az egyes országokban, és hogyha támogatásra jogosultak, vagy indokolt a támogatásuk, akkor támogatást kapnak az IMF-től, illetve az EU-tól is. Egy másik eset, ami kevésbé valószínű, az amikor a kormányok azt mondják, hogy hogy váratlan körülmények között, vagy esetek között esetleg fizetésképtelenné válik egy állam. E tekintetben is világosan kell látnunk, nem adhatunk ellenmondásos jelzéseket. Ezért gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy itt bizonyos dolgokat pontosítottunk. Köszönöm, Filip, akkor most megkaptad a, pontos, megkaptad a pontosításokat, Nikolász következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Örülök annak, hogy itt van elnök úr, és örülök annak, hogy pont most van itt az ülésünkön. Engedje meg emiatt, hogy egy aktuális kérdést tegyek fel, amely Görögországot jelenleg foglalkoztatja. A tegnap előtti ECOFIN értékelés eh, után, amelynek értelmében megvizsgálják eh, annak a lehetőségét, amit Görög, hogy Görögország az IMF-től kötvényeket kaphat. Ami a probléma, amely bennünket foglalkoztat Görögországban, az az, hogy ha meghosszabbítják a határidőt, akkor meghosszabbítják a megtakarítási csomagok, a megszólítási csomagok határidejét is hiszen az EKB és az EMF ezt kérte Görögországtól. Nem igazán jók a prognózisok az állam adósságot illetően is, tehát ez azt jelenti, hogy Görögországban tovább kell majd folytatni a megszorításokat, vagy 2013 után továbbra is lesz tehát egy nagyon erős megszólítási program Görögország számára? Nous avons nos responsabilités, oui. Nos, megvan a magunk felelőssége, ezt tudják önök is, az LKB-nak. Minden kérdés, amit ö, nekem tett fel, a kormányokat, illetve az IMF-et illeti. Én nem szeretném, egyébként az Európának az egyik problémája, nem szeretném, hogyha több hang szólna, sokkal többen beszélnek a mi mandátumunkról és felelősségünkről felelősen kell eljárnunk. Tehát ez a kérdés, amit ön feltett a kormányokat illeti, a kormányokhoz kell címezni, az IMF-hez és a bizottsághoz, mert ők vizsgálják a programokat, ők hozzák meg az ítéletüket a programokról. Én csak annyit tudok elmondani, hogy a görög nép érdeke, a görög gazdaság érdeke, hogy állandó jelleggel visszatérjen úgymond egy normális kerékvágásban, normális működésben. Megszorító intézkedések, megszorító jellegűek a korábbi időszakhoz képest, ahol annyi abnormális intézkedés volt, hogy ezeket ki kell igazítani, szükséges. Inkább nem hivatkoznék most a számadatokra, amelyek a fejemben vannak, hogy ezeket a különbségeket illusztrálják. Tehát a lényeg az, hogy vissza kell térnünk tulajdonképpen a normális kerékvágásba az a normális, hogyha óvatos, bölcs, közép és hosszú távú politikát folytatunk. Ezt várjuk el minden gazdaságtól. Köszönöm szépen, Márta. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, elnök úr. A Leprogré magazinnak adott interjújában azt mondta, hogy a független nemzetek fogalma már nem áll meg a való világban. Nem tudom, hogy ez befolyásolja-e az ön LKB elnökeként végzett munkáját, és tudna-e erre példát mondani a gyakorlatban? Szerintem a független nemzetállam lenne a helyes eljárás. Köszönöm. A válasz. Köszönöm szépen. Én azért beszéltem erről, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Új entitásokat hoztunk létre, és ezek globális szinten vagy a kontinens szintjén működnek. Hát tudjuk most már, hogy valódi ez a globális gazdaság, tehát egy egyetlen esemény az Egyesült Államokban, ugye a Lehman Brothers bukása, ekkora hatással lehet szerte a világon. Éppen ezért megfelelő irányítási struktúrákra van szükség globális szinten, amely a, az új helyzetnek megfelel, tehát globális gazdasági működéshez igazodik, és ezt persze koordinálni kell a megmaradt független nemzetállamokkal. Itt most nem a Veszfáliai szerződésre gondolok, ugye, ennek a szerződésnek köszönhetően jöttek létre a független nemzetállamok, de tehát valóban figyelembe kell venni ezeket a nemzetállamokat. Európában ez mindig is igaz, Európa sokkal ambíciózusabb volt globális szinten, de hát mégiscsak megvan ez az egységes piac, a közös gazdaság, hát ez volt Európa a szülő atyainak az álma, amikor ebbe a vállalkozásba belefogtak, és említettem az egységes valutát is. Tehát tulajdonképpen egy kombináció van itt, tehát együtt léteznek ezek az új entitások, illetve a veszfáliai béke után a veszfáliai szerződés eredményeként a nemzetállamok. Hát önök tulajdonképpen ennek az hogy önök testesítik meg ezeket a nemzetállamokat, és nyilván szükséges az, hogy nem csak ezek, ne csak ezeket a nemzetállamokat kormányozzuk, irányítsuk, hanem ezt a 27, mil, 27 tagállamot magában foglaló egységes, egységet is. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Hans Péter Mártin következik. Köszönöm szépen. A hivatalából fakadóan ön néha sokkal többet lehet akkor megtudnunk, hogyha nem mond semmit, mint hogyha mondana. Emlékszem még, hogy tavaly Görögországban volt, és emlékszem, hogy nagyon gyakran beszél most Spanyolországról. Ma tudja ezt eh, magyarázni-e? Tudjuk, hogy eh, ott is elég nagy az államadóság, de mégis eh, az elmúlt hetekben azt láthatjuk, hogy nagy csökkentek az államkötvények itt nem annyira ijesztő az ingatlan ö, ö, piac sem, de lehet, hogy mások többet tudnak, mint mi. 100 milliárd euróról van szó, amely még kintlevőség lehet, és a leírási lehetőségek, tehát az Spanyolországban másképp vannak szabályozva, mint a közép-európai országokban. Ez azt jelenti, hogy ha 5 év után veszik fel csak a könyvelésbe, akkor 2013-ba tudjuk meg azt, hogy ez mit jelent. Konkrét kérdésem önhöz. Önnek van-e realisztikus becslése arról, hogy milyen is a ingatlan krízis nagysága Spanyolországban? Ha igen, akkor ezt el tudja mondani, és el tudja ezt mondani, hogy mit történik akkor, hogyha a nagy bankok csődbe mennek, és, és rendszerrelevánsnak ítéli el ön meg ezeket a bankokat? Can I remind all of us that... Emlékeztetnék még egyszer mindenkit arra, hogy minket a szerződés arra kötelez, hogy az árstabilitást megvalósítsuk 350 millió állampolgár 16 ország számára. Ez a szerződések által előírt feladatunk, és pontosan ezt tettük több mint 12 évvel ezelőtt. 1,97% volt az átlagos infláció, tehát az árstabilitás jobb, mint valaha jobb az eurozónában, mint valaha, és ez teljes mértékben megfelel a szerződéseknek. Pontosan azt tesszük, amire önök minket kértek. És ez korábban is. Ez ugye említettem az Európai Unió és az Euró szülő atyait, ezeket az alapító országokat és gazdaságokat. Az elkövetkezendő tíz évben is az árstabilitást fogjuk megteremteni. Ez a feladatunk. A kérdés pedig nem tartozik a mi hatáskörünkbe, egyáltalán arról szól, hogy mi a mi felelősségünk és mi a mi feladatunk. Másoknak kell ezeket a kérdéseket címeznie. Szeretném ezt nagyon világosan elmondani. Ne beszéljünk arról, ami nem tartózkodik a mi ö, hatáskörünkbe. Ez egy kicsit a önfegyelmezés az elengedhetetlenül fontos. A fegyelem. De én nem vagyok felelős ezekért a kérdésekért. Nem felelek az egyes országok politikáért sem, XY vagy Z ország politikájáért, és a felügyeletért sem vagyok felelős, amelyet az egyes országok végeznek. A hatóságokkal természetesen kapcsolatban vagyunk, akik felelősek, a bizottság, a tanács, ugye ezek az intézmények, tehát én egyszerűen azt mondanám, hogy mi mindig azt mondtuk minden országnak, hogy a lehető legbölcsebben kell eljárni, a legfelelősebben, amennyire csak lehetséges, és legyenek következetesek. Azzal, hogy ezt elmondtam, hozzátenném, hogy azt is mondtam, hogy több megfigyelő valószínűleg alábecsülte az eurozóna stabilitását, prudens működését, és ez több, orsz, illetve több ország esetében is ezt megtették, ez több tényező miatt van így, vagy volt így. És azt is még hozzátenném, hogy talán kommunikációs hiányosságok vagy problémák is lehettek. Tehát vissza kellene térnünk a precíz kommunikációra, a pontos kommunikációra. Már említettem azt, hogy hasznos, mit hasznos tisztázni. Egyáltalán nem úgy gondolom, hogy az önök feltételez, feltételezései helyesek, legalábbis az én tudásom szerint, ami a spanyol bankokat illeti. Most Diego Ferro következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az ösztönző előadását. Az első dolog, ami, amit ön elmondott nekünk, amikor a bizottság csomagjáról, intézkedés csomagjáról beszélt a gazdasági irányítás témakörében, az az volt, hogy az Európai Központi Banknak megvannak a fenntartásai bizonyos javaslatokat illetően. És hogy vannak olyan javaslatok, amelyek gyengítenék az előzetes ellenőrzést. Itt ugye az államadóságról van szó, erről beszélt. Mert itt egy tagállam kérte, kérheti, hogy vonják vissza a szankciókat a különleges körülmények figyelembevételével. Tehát nem tudom, hogy akkor ön most védené -e azt, hogy kivegyék ezeket a hivatkozásokat, vagy lenne alternatív javaslata. A másik kérdésem a versenyképességet illeti. Én Portugáliából származom, ennek az országnak nagyon rigorózus, nagyon rugalmatlan munkaerőpiaci szabályai vannak, és komoly problémákkal nézünk szembe. Azt hiszem, hogy sokkal rugalmasabbá kellene tenni ezeket a törvényeket. Önnek mi a véleménye? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon világosan fogalmaztam, amikor elmondtam, hogy azért vagyunk itt, hogy akár a bizottság szövegét is megerősítsük az irányítást témájában, és hogy legyenek példák, konkrét példák legyenek benne. Ez lenne a válaszom az első kérdésére, még nem térhetek ki a részletekre, hiszen a munka folyamatban van, és tudom, hogy önök is nagyon aktívan dolgoznak ebben az ügyben. Nagyon világos, hogy kivétel nélkül minden ország esetében elmondható ez, tehát még azoknál az országoknál is, amelyek nagyon jó helyzetben vannak, nagyon jól működnek. Szerkezeti eh, reformokra szükség van, mert ez javíthatná a eh, gazdaság növekedési potenciáját. És természetesen ez igaz Portugáliára is. Úgyhogy én egyetértek önnel abban a strukturális reformokra van szükség a munkaerőpiacon is, mert ezek lehetővé tennék Portugália számára, hogy sokkal könnyebben felülemelkedjen a problémáin, Teljesen világos, hogy a reálgazdaság növekedését segítik a strukturális reformok ezek lényegesek a megfelelő politikák mellett, amelyeket következetesen folytatnak a kormányok, méghozzá közép és hosszú távra tervezve. Úgyhogy, uram, egyetértek önnel teljes mértékben. Köszönöm, Karin. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó végre azt látni, hogy elismeri teljes mértékben a parlament társalkotói munkáját, társjogalkotói munkását, munkáját. Azt hiszem a tanácsnak még mindig alkalmazkodni kell ehhez az új valósághoz, a parlament új feladatához. Én a preventív ágnak a jelentéstevője vagyok, ami a stabilitás és növekedési paktumot illeti, úgyhogy a véleményét alaposan megjegyzem magamnak. Két kérdésem van az egyik hogy látható, hogy a piacok még egyáltalán nem nyugodtak meg, és az sem biztos, hogy Írország az utolsó, amelyet meg kell menteni. A másik dolog, ugye most hét végén egy kicsit világosabb lett az európai stabilitási mechanizmus, de még mindig nem teljesen világos, hogy pontosan hogy is működik ez. Mi az ön véleménye a jogszabályalkotási javaslatok csomagjáról? Ez elegendő, robusztus ahhoz, hogy a még mindig meg nem nyugodott helyzetet kezelni lehessen vele, és mi a véleménye az új stabilitási mechanizmusról? Nem kellene megvárnunk, hogy, ez, hogy hogyan alakul tovább a helyzet, nem kellene -e bekapcsolni a szabályozásba, és akkor talán ez több időbe telne, mire véglegesítjük ezt a csomagot. Tehát én nagyon kíváncsian várom az ön véleményét. köszönöm. Hangzik a válasz, nagyon jól értem a kérdést. Megoszhatom önökkel a személyes véleményemet. Hát amikor demokratikus intézményeket értékelünk, akkor persze ezt mindig a kellő alázattal tesszük. És most ugye az LKB-t képviselve ülök itt az Európai Parlamentben. A második felvetésére hadd mondjam el, hogy az a véleményem, hogy most az a nehézség, ugye a megfigyelők, az elemzők, befektetők, háztartások, mindenki számára, piac számára az a baj, hogy nem tisztáztuk még elegendően a dolgokat. Hasznos lépések történtek, én azt azért nem mondanám, hogy újra nyissuk ki Pandora szelencéjét, ezt nem lenne érdemes megint felnyitni. Tehát most nincs erre szükség, még akkor sem, hogyha én értem az ön implicit célzásait és álláspontját. Ami pedig a preventív és a korrektív ág megerősítését illeti, tehát ugye a makrogazdasági politikák felügyelete, illetve a fiskális oldal, hát én azt mondanám, hogy amennyire csak lehet, a kvázi automatikus lépés felé kellene elmozdulni. Tehát még nincs meg ez a kvázi szövetség. Ugye én már most az előbb utaltam a vesztfáliai nemzetállamokra és a mi munkánkra itt. Én inkább azt mondanám, hogy próbáljunk meg elmenni a lehető legmesszebb. A bizottsági javaslatok szerintem gyengültek a viták során. Tehát önök a jogszabályalkotók, a jogalkotók, úgyhogy e, valószínűleg ezt nem e, fogadják el könnyen, ugye mások, mert ez egy új dolog, de azt hiszem, hogy önök meg tudnak felelni ennek a kihívásnak, biztos vagyok benne. Én egyáltalán nem aggódom emiatt. Right, Beckhardt, it's your go now. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úrnak két kérdésem lenne. Az Európai Központi Bank hogyan látja a jövőbeli szerepét az EU krízis mechanizmusában? Ez ideig az LKB kiválóan végezte a feladatát, láthattuk ezt az LKB éves jelentésében is. Nos, azért el kell azon gondolkodni, hogy az LKB-nak Nagyon sok államkötvényt vett gyenge euró országoktól, és nagyon sok ország függetől az LKB pénztől. Mit gondol, hogy az LKB mit tehet majd a jövőben a krízisek esetében? Második kérdésem az eurókötvényekre vonatkozik. Természetesen ez politikailag egyre fontosabbá válik. Vannak támogatók, ellenzők, az ellenzők közé tartozik tartozok én is, mi gyakran e, utalunk alkotmányjogi kérdésekre, másrésztről a támogatók arra azzal érvelnek, hogy az eurókötvények csak az GDP 60%-áig finanszírozzák újra az adósságokat. És e, elméleti szempontból ön mit gondol, mennyire gyakorlatias egy ilyen fajta e, kettéosztott e, piac? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdését. Ismételten a kötvényprogramunk az azt jelenti, hogy kivesszük azt a likviditást, amelyet majd később ö, visszaadunk, és azt szeretnénk, hogyha a, a monetáris politikai impulzusok jobban megvalósulnának, és hogyha van egyfajta kockázatmentes benchmark egy adott gazdaságban, amely megfelelően működik, mindemellett én nem szeretném kommentálni azokat a megjegyzéseket, amiket lehet hallani. Ahogy ön is tudja, ez idáig nem támogattuk az úgynevezett eurókötvényeket. Természetesen soha nem lehet azt mondani, hogy soha, de nem igazán gondoltuk ezt szükségesnek. A kormányok másfajta irányba indultak el ez idáig, és azt mondanám, hogy a 60%-a kapcsolatban nekem semmilyen véleményem nincsen. Köszönöm szépen. Lian következik. Tisztelt elnök úr! A válság a költségvetési politikák nagyobb integrációját teszi szükségesé, nem kell most már az infláció ellen küzdeni, az LKB és az LKB elnöke mindig kiadja a saját ajánlásait a költségvetési politika számára pedig nem is felel ezért a politikáért azok az ajánlások, amelyekről vitázhatunk, de amire igazából nincs időnk. Ugyanakkor a monetáris pragmatizmusa az LKB-nak, e amely elkerült a likviditás válságát, és most már amelyen az euró vezetőben beindult a növekedés, és eh, az adósság eh, csökkentése, az LKB e az államadóságokat vásárolt fel Görögország részéről, Görögországból is. Két kérdésem lenne önhöz. Az első az, az állam adósságot érinteném, hogyha Portugált és Görögországot ezt fenyegetné, akkor felvásárolná-e ennek egy részét az LKB, e tehát felvásárolnák a portugál vagy a spanyol adósság egy részét. Ez hatékony lenne ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a kamatszinteket az államadóság kapcsolatban. Másodszorban pedig azt mondta, hogy a az, á, az árfolyamnak tükröznie kell a valóságot, egy százaléknál beavatkozna az LKB, e hiszen a Lisszaboni szerződés ezt írja elő. És az LKB e akár csak az amerikai központi bank be kell, hogy avatkozzon. Ön egyetérte ezzel, elnök úr. Nos, én azt mondanám, hogy az LKB e irányító tanácsának a döntése mindenképpen foglalkozik ezzel, meg pedig azzal a célral, hogy segítsen ahhoz, hogy eh, jobban működjön a monetáris politika transmissziós mechanizmusa. És a minden héten ennek a mennyisége nagyon látható, mert minden likviditási injekció, amit megtettünk, ezen intézkedések által az látható, és nem mondom azt, hogy és nem is akarok többet beszélni erről a programról jelenleg, figyelembe véve a helyzetet, szerintem így lehet a legjobban ezt megoldani. Most akkor az árfolyamra rátérve most mondtam el az imént, hogy két problémával állunk szemben. Két fő probléma. Az egyik az nem új keletű, ez az a probléma, amely a nagy ipari országok valuta ingadozásai miatt jön létre. És nem tudom elképzelni azt, én abból indulok ki, hogy ami a vitáinkat folytatjuk, a központi bankok között, illetve a kormányok között. Ez a lényeg ebben a kérdésben. A vitáink a partnereinkkel az USA-ban, Japánban, az Egyesült Királyságban és Kanadában ezeket a vitákat folytatjuk. A feltörekvő országok valutája, ahol nagy tartalékok vannak, itt van egyfajta konszenzus, hogy itt nagyobb rugalmasságot szeretnénk, szerintünk ez jó elképzelés lenne, Robert. Köszönöm szépen, elnök úr. Az LKB e lehetővé teszi a referenciázást viszonylag alacsony szinten, de úgy gondolja, hogy a bankok lehetővé teszik-e majd e, a fogyasztóik, a kuncsotjaik számára e, ezt, hogy a e, kamatlábak alacsonyabbak legyenek, mint az infláció, és milyen megállapodás van az általuk kiadott hitelekkel kapcsolatban. Ez évtől kezdve Kína most már nem vásárol dollárt, és hanem eurót vesz. Mit gondol erről? E, válasz. Nem tudom ezt sajnos megerősíteni, hogy ez történik. A második e, kérdésére e, válaszolva azt mondanám, hogy kérdezze meg a kínai hatóságokat, ami a bankokat illeti, nagyon fontos az, hogy meglegyen a lehető legjobb működése a piac gazdaságunknak ez ideig megvalósult, Ismételten mondom, hogy nem próbálok megelőlegezni semmilyen döntést, amelyet már az igazgató tanácsunk fog meghozni a saját idejében. Megnézzük az ástabilitást, és megnézzük azt, hogy hogyan lehet ezt elérni. A bankjaink számára szeretném ezt elmondani, hogy van egy bankmonitorozási rendszerünk, vannak nemzeti felügyeleti szervek is, és létrehoznak egy olyan rendszert is, januárban, 2011-ben, és ön, ön mondta, hogy a bankok túl sokat keresnek ezen, és ezt az előnyt nem adják át, nem adják át a, a alacsony finanszírozási rátákat a kuncseftaknak, és a saját nyereség, nyerességük, a saját alapjaik nem elegendőek. Ez nagyon komplex a piacgazdaságunk, és meg kell erősíteni a felügyeletet, illetve a felügyeleti mechanizmusokat. Ramon következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Trisé úr az elmúlt néhány napban az európai adóság eh, piac likviditása nagymértékben eh, csökkent, és eh, gyakran hasonlítják ezt a helyzetet a 2007-es helyzethez, 2008-as helyzethez. Mit gondol ön erről? És második kérdésem, az elmúlt héten Almunia biztos úr azt mondta, hogy a spanyol kormánynak meg kellene szüntetni a, a kételyeket a piacokon azáltal, hogy létrehajtják a gazdasági reformokat Spanyolországban. Mit gondol ön erről? Thank you. Uh, I uh, do not comment, as you know. Én nem kívánok napi szinten kommentálni, ami a piaci helyzetet illeti. Lehetséges, hogy a megfigyelők illetve egyes piaci szereplők alábecsültek eh, néhány elemet. Itt most utalnék az előbbi kérdésekre adott eh, válaszomra, ahol négy-öt ilyen szempont elhangzott. Itt eh, a strukturális reformok nagyon fontosak ahhoz, hogy a gazdasági növekedést megalapozzuk, és ezt egy másik ország eh, tisztelt képviselője is eh, érintette, de ez különösen eh, érvényes Németországra, ahol igen, látványos visszaállását tapasztaltuk a gazdasági növekedésnek. A megfelelően teljesítő országok esetében a strukturális reformok alapvetően fontosak. És egyébként ez minden országra igaz kell, hogy legyen. Hiszen mindannyiunk számára jobb, hogyha ezek a strukturális reformok megvalósulnak. Köszönöm, Viki. Köszönöm, hogy emlékeztet minket a pozitív hírekre, ugyanis oly sok negatív aggályról hallunk folyamatosan, úgyhogy ezekről a pozitívumokról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A piacok még mindig nagyon volatilisek, komoly aggályok vannak, és egyetértek abban, hogy egyértelmű üzeneteket kell sugalni. És itt most nem akarom túllépni persze a feladatkörömet, vagy a hatáskörömet és az újságírók esetében is biztosítanunk kell, hogy ők a megfelelő üzenetet közvetítsék, jól értelmezzék a szavainkat. A tegnapi sajtót szeretném idézni a Lex rovatot a Financial Times-ból. A mai Financial Times ismerteti a hétvégén kötött megállapodást. 2013 után az államadóságok tulajdonosai számára nem ír elő úgymond haircutot, hogyha a, ha csak a kormányzó tanács meg nem állapodik abban, hogy az adott ország fizetésképtelen. Ha jól értelmezem, akkor ez azt jelenti, hogy a fizetőképességi tesztet fogja elvégezni a bizottság, az IMF és az EKB. Nem a 27 pénzügyminiszter vagy a 15 pénzügyminiszter. Tehát azzal, hogy ez a szolvencia vizsgálat független kezekbe kerül, ez egy előre mutató lépés. És hogyha a pénzügyminiszterek hozták ezt a döntést, akkor ezt mindenféleképpen pozitív üzenetként kell közvetíteni a piac felé. Tehát kérem, amikor döntésre kerül a sor, akkor azt egyértelműen értelmezzék, és ha vannak ebben a teremben újságírók, és vannak kérdéseik az elhangzottakkal kapcsolatosan, akkor előtte ezt, ezeket tegyék fel, mielőtt megjelenik bármi a sajtóban. A 2013 utánra vonatkozik-e a preferált hitelezői státusz, vagy már azelőtt is, illetve vannak bizonyos csoportos kereseti záradékok is. Tehát 2014-en túl érvényesül-e, vagy a már most birtokolt kötvények esetében. Úgyhogy ezekre a kérdésekre mindenféleképpen választ kell kapnunk. Uh, Igen, teljesen egyetértek az első megjegyzésével valóban nem eh, dőlhetünk hátra, egyértelműségre, világosságra van szükségünk. Igen, a kormányok döntéséről van szó. Ők ö, eh, nyilatkoztak, és ez nagyon jó nyilatkozat volt. Now, and you have to... Tehát ezt az üzenetet egyértelműen kell közvetítenünk, ez teljesen nyilvánvaló. Minden kormány természetesen kommunikál, és itt van egy dolog, amit hát, tudomásul kell vennünk, hogy több hangon beszélnek. A verbális fegyelem azonban mindennél fontosabb lenne. Elnök asszony, köszönöm. Gej. Köszönöm. Elő, elnök úr, először is köszönöm az elmondottakat, és sajnos múlt héten is példáját láttuk annak, hogy az embernek körültekintően kell bánni a szavakkal, nem egethetjük meg az elefántokat a porcelánboltban. Az első kérdésem a következő. Bizonyos források Írországban azt állítják, hogy nyomás gyakorolt az ír kormányra a csomag elfogadása tekintetében, és most további nyomást gyakorol majd Portugáliára. Én ezt nem vetném fel, ha ezt nem egy miniszter állította volna. Nem tudom, hogy ezt meg tudja erősíteni. Másfél évvel ezelőtt már említettem, hogy az árinfláció ellenőrzésében, vagy féken tartásában igen jó teljesítményt mutattak, és ugyanez vonatkozna az ingatlan inflációra is. Két és fél évvel ezelőtt már említettem, hogy kicsit túlfűtött az ingatlan piac, nem tudom, hogy vállal-e némi felelősséget az azóta kialakult ingatlan és ház ár infláció tekintetében, illetve az e ekb mi az álláspontja ezen a téren? Válasz. Világos, hogyha egy ország egy közös valuta övezethez tartozik, ami az egyik dimenziója a kontinensnek, és amely 330 millió lakost érint, ami nagyobb, mint az USA lakossága, akkor nyilván valami bizonyos szabályoknak meg kell felelnie. Az USA-ban is mindenki tisztában van azzal, hogy olyan világban élnek, ahol az árstabilitást az ország egészére nézve kell biztosítani. A monetáris politikát nem tudjuk, és nem is tudtuk a múltban úgy igazítani, hogy figyelembe vegyük külön a német igényeket, ami adott esetben sokkal alacsonyabb kamatszintet feltételezett volna, illetve hogy figyelembe vegyük a nehéz helyzetben lévő országok igényeit. Tehát az egységes monetáris politikát nem lehet úgy igazítani, hogy külön az ír, vagy külön a spanyol feltételeket figyelembe vegye, mert akkor az Egyesült Államokban az alaszkai, a massachusettsé, a floridai helyzetet kéne külön-külön tükröztetni a monetáris politikában. Úgyhogy nagyon fontos világosan látni ezt, és tudni, hogy a fiskális és a makro szintű politikák általánosságban mindezt figyelembe kell, hogy vegyék. A nemzeti politikákat tehát úgy kell kialakítani, hogy középtávon az infláció 2% körül vagy az alatt alakuljon. Másképp nem lehet működni, mert egyébként folyamatosan ingadoznánk. As important as what I said in terms of of uh, unit labor cost. Uh, Itt már említettem a fajlagos uh, munkabérköltséget, mint szempontot, és egy sor egyéb szempontot is figyelembe kell vennünk benchmark, benchmarkként középtávon. Amúgy egyébként mindig is azt mondjuk a nemzeti kormányoknak, hogy igyekezzenek minél jobban teljesíteni, igyekezzenek elkerülni nagyobb hibákat, helyes irányba haladjanak, ami a strukturális reformokban, illetve a fiskális stabilitásban nyilvánul meg. Astrid, elnök úr, az egyik kérdés, amelyben a szakbizottságunk az elmúlt hetekben, illetve az elkövetkezendő hetekben megoszlik, az euró kötvényekkel kapcsolatos. Ön, öntől szeretném hallani, hogy az euró kötvények miért nem kívánatosak vagy indokoltak a jelenlegi helyzetben. Mi nagyobb szigort szeretnénk látni a irányításban a különböző országokban, a stabilitási stabilizációs mechanizmus nem követ-e már bizonyos mértékig eurókötvény kötelezettségeket, így például a stabilitásra gondolok. Háromszoros köszönetet szeretnék önnek mondani. Először is köszönöm, hogy egyértelműen emlékeztetett minket arra, hogy az euró sokkal jobban megőrizte az értékét, mint más valuták. Másodszorban köszönöm, hogy a 2005-ös stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatos agályainak hangot adott, és végezetül köszönöm, hogy az árstabilitás területén milyen teljesítményt nyújtott. Ez a legjobb politika, szerintem a legkevésbé kedvező helyzetben lévő társadalmak számára. Elnök, köszönöm szépen a köszönő szavait. Euh, Hadd mondjak csak annyit, hogy itt egy igen komoly probléma előtt állunk. a tekintetben, hogy a kormányok is azonosuljanak eh, ezekkel a követelményekkel, igényekkel, és odafigyeljenek, hogy mások mit csinálnak. Nem könnyű egyetlen egy kormány számára se azt meghallani másoktól, hogy nem viselkedik jól, nincs rendben a házatája. Mi soha nem támogattuk az eurókötvényeket. Ezek ugyanis véleményem szerint olyan kötvények, amelyeket amelyek egy általános egyetemleges felelősséget rónának a különböző országokra. Valóban a stabilizációs eszköz működik, megszületett a döntés, de egy korábbi kérdésre válaszul. Egyelőre nem alakult ki álláspontunk. Az egyetemleges felelősséget, vagy felelősséggel járó kötvénykibocsátás tekintetében itt különböző javaslatok vannak az asztalon. Antoni. Köszönöm. Elnök asszony, egyetértek abban, hogy ez a valutaháború valóban nem kívánatos. Itt egy koherens, következetes monetáris rendszertre kell törekednünk. A G20-ak is azt fogalmazták meg, hogy mélyen szántó reformra van szükség a monetáris rendszer tekintetében. Ami a feltörekvő gazdaságokat illeti, nekik is rugalmasabbá kell tenni és konvertibilisebbé a monetáris rendszerünket, de a fokozatosság nem jelent lassúságot. Harmadsorban pedig a quantitative easing az Egyesült Államokban a Fed által történő kötvényfelvásárlás vagy értékpapír felvásárlás illeti, ez kompatibilis lehet-e a sokkal konvencionálisabb, hagyományos eszközökkel, amelyeket az EKB alkalmaz, nem lenne szükség jobb koordinációra az amerikai hatóságokkal. Köszönöm szépen a kérdést. Először is, ami a nemzetközi monetáris rendszert illeti. Itt végül is az számít, hogy egy igen bonyolult, összetett kérdés forog kockán. Két kérdés vetődik fel. Az egyik a nagy lebegtetett konvertibilis valuták, a, amelyek egy új rendszert jelölnek ki a Bretton woods rendszer összeomlása óta. A második kérdése, kérdésére válaszul, én azt mondom, hogy Nyilvánvalóan az álláspontunk elsősorban attól függ, hogy az érintett országok hogyan döntenek. De véleményem szerint ennek egy fokozatos, rendben történő folyamatnak kell lenni, aminek során rugalmasabbá válnak ezek a feltörekvő valuták, és felértékelődnek. A G20-ak is rámutat jutott arra, hogy szem előtt kell tartanunk a globális konszenzust, még akkor is, hogyha ez bizonyos nehézségeket okoz. Uh, I uh, have uh, to say that we always had with the Federal Reserve ami pedig a Federal Reserve-et illeti, ők velük nagyon jó baráti a kapcsolatunk, és enélkül az együttműködés nélkül nem tudtunk volna úgy ellenállni a válságnak 2008-2009-ben, mint ahogy tettük. A Fednek Európában is dollár likviditást kell biztosítania. Ezt én nagyon fontosnak tartom globális szinten, tehát bizalmon kell, hogy alapuljon a nagy központi bankok közötti kapcsolatnak, és ez igaz az Egyesült Államok Központi Bankjára, az Egyesült Királyság Központi Bankjára, az Európai, illetve a Japán Központi Bankokra, ide értve a feltörekvő országokat is. Köszönöm szépen. És most valami olyasmire kerítek sort, amit még nem tettem. A ülésünk végén többször említette, hogy nem akar külön kitérni arra, hogy a tanács az állandó stabilitási mechanizmus terén hol áll. Ez azt hiszem, hogy a szakbizottságunk minden tagja szívéhez közel áll, és ugyan kifutottunk az időből, hogy erről részletesen szót váltsunk, de minden esetre engem meglep, hogy az alkalmazott eszközök keretében a költségvetési finanszírozású mechanizmus lehívása, illetve a pénzügyi eszközök alkalmazása tekintetében szerintem. Végülis az eszköz esetében a piacról is kell finanszírozást biztosítani, ha nem is nagy összegben. Talán ez nem a megfelelő precedens. Ha megvizsgáljuk a kamatlábakat, akkor lehet, hogy egy olyan rendszer alakult ki, ami kevésbé kedvező, mint az IMF, és megkérdőjelezném ennek a helytállóságát. Tudjuk, hogy az európai szolidaritásra mindenféleképpen szükség van. A jövőbeni üléseinken remélem, hogy ezen agályokat érinteni tudjuk, és ezekkel foglalkozni tudunk ugyanis többen felvethetik aggódó hangjukat ezen döntések kapcsán, amelyek lehet, hogy nem voltak teljes mértékben átláthatóak. Most nem kívánom, hogy erre reagáljon, ezek a gondolatok foglalkoztatnak, és jövő héten talán ez majd a kamat döntést is befolyásolhatja, vagy azt annak során is figyelembe lehetne venni. Köszönöm szépen a nagyon explicit kérdését. Minden hatóságnak és intézménynek meg kell felelnie a rárót felelősségnek, és mi magunk is ezt tesszük. Ezért ismertetjük a parlamenttel az erőfeszítéseinket, a munkánkat, és ugyanennek igaznak kell lenni minden más hatóságra és intézményre. Mi állandóan, és én magam is azt tanácsolom, hogyha valaki eldönt egy bizonyos eszközt, például az ESFS-t, vagy egy mechanizmust, akkor igyekezem minél rugalmasabb lenni. Ez szerintem teljesen, ez itt diktálja józanész is. De a kormányok és a parlamentek gondolok itt a nemzeti parlamentekre, más szemmel nézhetik ezt, és alázattal kell adóznunk a demokráciák előtt. A tanácsom egyértelmű. Ha eldöntünk egy utat, akkor igyekezzünk rugalmasak lenni. Ha eldöntjük, hogy lépünk. És a jelenlegi körülmények között ez különösen így van. Nincs ideje az önelégültségnek. Általánosságban, és most itt az EKB nevében is beszélek, meg kell erősítenünk az állami hatóságok felhatalmazását, hiszen az ő segítségükkel tudjuk, az ő segítségükre van szükség ezen rendszerek működő képességének biztosításához. Elnök azt, hogy köszönöm szépen, és akkor ezzel le is zárnánk a monetáris párbeszédet, és most márciusig egy kicsikét eh, szünetelhet, ami minket illet, gondolom más eh, alkalmakkor persze időközben is találkozhatunk. Köszönöm. I'm sorry about it. <laughs> no, no, no, I understand. But I, I, I, I was using the vehicle.